chers collègues je vous propose pour euh, respecter le temps de travail des uns et des autres Kedves kollégák, azt javaslom, hogy most már csapjunk a lovak közé. Időben már úgyse tudjuk elkezdeni, kicsit késésben vagyunk, és a 13-as napirendi ponttal folytatjuk. Blinkevics Jute asszony eh, jelentése következik. Erasmus mindenkinek, oktatási képzési, ifjúság és sport program. Az Európai Unióban nincs is más hátra, mint előre megadjam a szót a előadóknak, parancsoljon. Iš uh, tiesų, mėly mm, kolegos, priminsiu, kad uh, savo mm, pasiūlytame nuomonės projekte mūsų komitetui uh, labiausiai siūliau koncentruotis ties tais. Köszönöm. Nos, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a vélemény tervezetben azt javasoltam, hogy az oktatás kérdésével foglalkozzunk főleg, de értve a szegénység elleni harcot is, azzal tehát összekapcsolnánk a témát. A bizottsági jelentés is ezzel foglalkozott szakmai képzések, illetve felnőtt képzéssel. Az összes kollégától együttműködést kértem, és nagyon aktívak is voltak, jó sok módosító érkezett be, ami hozzájárult a véleménytervezet javításához. Egy széles körű együttműködésben azt gondolom, hogy igen, jó kompromisszumos módosítók alakulhatnak ki. Szeretnék nagyon őszintén köszönetet mondani az árnyék előadóknak is. Igen aktívak voltak. programos dali kurioje numatyti veiksmai būtų nukreipti. Elnézést kérünk, úgy tűnik, hogy apró technikai malőr állt ezért nem tudjuk folytatni a tolmácsolást. Analogiska programa skatinti aktivuma. Nos, tehát az is nagyon fontos, hogy a fiatalok támogassuk a program keretein belül, illetve az időseket úgy szintén segítsük a tanulásban. Ezek rendkívül fontos célok. Nagyon fontos az aktív időskor elősegítése, előmozdítása is, illetve a bizottság által megjelölt egyéb célok elősegítése. Ezek tehát talán a fő célok az oktatás terén, amelyeket a vélemény is tartalmaz. A program hagyományosan a fiatalok támogatását cél, tűzte ki célul, és nekem ezt kiterjesztette az idősebb polgárok mobilitásának elősegítésére is, aféle alprogram bevezetésére került sor ebből a célból az aktív időskor előmozdítása érdekében. Erről részletesebben is írtam a véleményben. A Kulturális Bizottság fogja a végső címet meghatározni. Azt gondolom, hogy erről megállapodás is született, azt suttogják, hogy a generációk Európája lesz a végleges cím, ami nem is hangzik rosszul, de minden esetre erről a Kulturális Bizottságnak kell döntenie. Az élethosszig tartott tanulás is felmerült. Ez is lehet tehát a program neve esetleg. Venerátú kolléga jó néhány módosítót nyújtott be, amelyeket támogatok. Az ötös cikkkel kapcsolatban például voltak megjegyzéseim. Konkrétan a kiszolgáltatott csoportok hozzáféréséről szól ez a fiataloknak szánt oktatási programokhoz. Ezekre a kérdésekre visszatérünk még, így a partnerség kérdésére is. Ezeket megvitatjuk tehát a hamarosan sorra kerülő árnyék előadói találkozón. Pátó asszony szintén módosított fűzött az egyetemek együttműködéséhez is, de ezt még alaposabban meg kell vitatnunk. Pontosan tisztázni kell, hogy ennek milyen hatása lehet a program egészére. Steinrück asszonynak is köszönetet szeretnék mondani. Jutta ugyanis azt javasolta például, hogy mozdítsuk el az informális oktatást és képzést, különösen a felnőttek körében. Más kollégek is javasoltak érdekes módosítókat, például szociális megfontolásokat szeretnének felvenni az anyagba a diák ösztöndíjak tekintetében. Ennek a célja az lenne, hogy előnyt élvezhessenek azok a diákok, akik hát hátrányos anyagi helyzetben vannak. Lehetségessé kellene tenni a diákok számára, hogy külföldre utazhassanak nagyobb anyagi aggályok, félelmek nélkül. Biztos vagyok benne, hogy sok-sok részkérdésben megállapodásra tudunk jutni. Ludvigsen kolléga is adott be érdekes módosítót, a minimális finanszírozási szinttel kapcsolatban. Az elképzelés az, hogy a minimális finanszírozást a 2007-2013-as szintre öljük be. Nos, ezek tehát a fő módosító elgondolások, de ezeket még át kell tárgyalnunk, egyeztetnünk kell. Biztos vagyok benne, hogy sok kérdésben sikerül kompromisszumos megoldásra jutni. Hamarosan ezeket be is adhatjuk. Köszönöm. Köszönöm, ki szeretne hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz. moi simplement dire un mot parce que... Egy szót én is mondanék, ha más nem jelentkezik. A Eh, nyilván nem eh, rágtam át magam ezen a dosszén olyan alaposan, mint az előadónk, de azt kell, hogy mondjam, hogy felmerült az a gondolat korábban, hogy a Successful Story eh, az Európai Unió sikertörténete alapján dolgozzunk, járjunk el. Az Erasmus mindenkinek megfelel ennek a kívánalomnak, tehát valóban látható és működő és sikeres programról beszélünk. A tapasztalata, minden, majdnem mindenki ismer valakit, aki a Szokratészből, Leonardoból vagy Erasmusból részesült, aki ez az Erasmus program roppant szimbolikus, hiszen majdnem mindenki ismeri. Az Erasmus mindenkinek számomra nagyon szimpatikus éppen ezért. Ezért most nyilvánosan el kell, hogy mondjam, hogy meghívtam a biztos urat, hogy jelenjen meg a bizottságunk előtt, hogy javaslatát védje meg személyesen. És sajnálom, hogy nem találtuk meg ennek a módját, hiszen többször megpróbáltuk már ezt, és azt hiszem, hogy nem korrekt egy parlamenti szakbizottsággal szemben, főleg akkor, amikor fontos kompetenciánk van egy adott területen, például most az ön jelentése kapcsán. Ezért nagyon sajnálom, hogy az együttműködés szelleme hiányzik a biztosból. Úgy tűnik még akkor is, hogyha nyilván roppant elfoglalt emberre van dolgunk. Ezen túlmenően azonban e, e, körbejár egy dokumentum, amelyben az Erasmus valahogy e, nem jelenik meg ez a név, miközben ez fontos hiány Kár lenne egy ilyen sikertörténetet kidobni az ablakon. Mindenki szeretné nyilván rányomni a bélyegét, hogy így fogalmazzak. Erre a programra mindenki szeretné ezt valahogy befolyásolni, saját szájzás szerint alakítani. A Kulturális Bizottság lesz végső soron a döntő eh, felelős bizottság, de szerintem nem szabad csak ennyibe hagyni a dolgot. Gondolom értik, hogy mire utalok. Töpó úr a bizottságtól, ha minden igaz itt van, és neki megadnám a szót. Akkor Döpol úr parancsoljon. Egy pillanat először Thomas vannak. Annak kapcsán, amit az elnök asszony is kifejtett, nekem mindig az volt a problémám, hogy ugye a cím Erasmus mindenkinek, hát ez problémás volt, hát ez nem mindenkinek szólt, ugye a Leonardo például a szakképzésre vonatkozik, teljesen más. Közös feladatokat, célokat akarunk elérni, hogy a képesítéseket elismerjék. Annak idején az európai képesítési rendszerről szóló jelentést készítettem, de az igazság az, hogy itt más keretek közt mozgunk meglepett, hogy az illetékes bizottság nem javasolta azt, hogy megváltoztassák ezt. Nagyon sok politikai üzenetet megfogalmazunk, ha például sikeres egy projekt, akkor nyilván ezt nem kell helyettesíteni más projektek által de ugye hát Erasmus mindenkinek, hát ez lett a cím, éppenséggel el tudjuk fogadni. A bizottság majd mindjárt nyilatkozik, de az igazság az, hogy ha már van egy fogalom, amely sikeres, akkor hosszú távon sikeres kell, hogy maradjon. Általában ugye így kommunikálunk. Nem szabad mindig mindent megváltoztatnunk, nem is tudom, hogy ennek, ennek mi a célja, el akarunk bárkit is bizonytalanítani. A fiatalok felé azt kell közöljük, hogy vannak jó programok, amelyek működnek, és nem kell mindig mindent megváltoztatni. De lehet, hogy a bizottságon belül olyan sok a változás, hogy állandóan változnak a személyek, és emiatt állandóan változnak a tartalmak is. Ezt nem tartom minden esetre helyén valónak, úgyhogy várom a bizottság válaszát ezzel kapcsolatban. Ahogy láthatják, az Európai Bizottságban is vannak vélemény különbségek. A alelnök pedig annyit mondanék, hogy a siker történetet meg kell osztani. Köszönöm, Becker úr a következő. Köszönöm szépen. Röviden reflektálnék arra, amit Thomas Mann kollégám mondott. Száz százalékban egyetértek vele. Ugyanakkor azt is megemlíthetem, amit az előadó már sugalt. Ami a mi frakciónkat illeti, amikor nem merül fel ugye egy névváltoztatás, ha csak a kulturális bizottság ezt nem javasolja, ha megnézzük a már létező problémák sikeres részeit, ezeket mi meg akarjuk őrizni. És úgy tűnik, hogy konszenzus fog kialakulni a e tekintetben, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ugyanazt a célt kívánjuk elérni. Köszönöm. Bien, Monsieur Depol. Depol úr. Uh, thank you, uh, Mrs. President. Köszönöm, elnök asszony. Néhány mondatos, néhány szavas magyarázatot adnék a címről, ami úgy tűnik, hogy nagy érdeklődésre tart számot. Egyébként a Kulturális Bizottságban is komoly viták voltak róla. Megértem a bizottság álláspontját, a programon dolgozók javarésze jó ideje ott van, és hát jelenleg ugye ott az tartó tanulás programja, amelyhez több alprogram tartozik, Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig, de alig ismeri a, a nagy közönség. Az Erasmusos diákok nem tudják, egyikük se tudja, hogy nem az Erasmus segítsége mentek ki, hanem az élethosszígtartó tanulás programjának köszönhetik ezt a lehetőséget, és ugyanez áll a Comeniusokra, a Grundvigasokra és a többiekre. Nagyon kevés kedvezményezett ismeri az élethosszígtartó tanulás programját, és egy hatásvizsgálat azt mutatta ki, hogy nagy előnye lenne annak, hogyha az Erasmus és a mobilitás és az együttműködés gondolatait, programjait összekapcsolnánk, és a nagy közönség számára világos lenne, hogy egy nagy program van, amely az oktatás minden szintjén megvalósul, és mindenkit ugye, hogyha az Erasmus vagy a Erasmus szóba kerül, akkor mindenki tudja, hogy európai együttműködésről és mobilitásról van szó. A Grundtvig esetében sokkal kevésbé nyilvánvaló, sokkal kevésbé közismert ez a program. Ezért szeretnénk egy nevet bevezetni, ami az összes programot összefogja, és hát közismertebbé válhat, átláthatóbbá válhat a dolog a polgárok számára. Ez tehát az alap gondolat a Kulturális Bizottságban, és erre szeretnénk felhasználni a jól ismert Erasmus nevet is. Azután felvetődött például a különböző oktatási szektorok kérdése. Szeretnénk nyilvánvalóvá tenni, hogy a programnak a fő célja az, hogy az oktatás minden szektorára kiterjedjen, különösen a fiatalokat érintő kérdésekre. Tehát nem cél az, hogy egy oktatási szektort előtérbe helyezünk a többi rovására, komoly figyelmet kap a felnőtt oktatás is Egyébként a javaslathoz csatolt közlemény is leszögezi, hogy további erőforrásokat kér a bizottság ehhez, hiszen nagyon fontos területnek tartjuk, illetve biztosítani kell a komplementaritást, főleg az Európai Szociális Alappal, tehát biztosítani kell, hogy az Erasmus for All, Erasmus mindenkinek program tevékenységei ne legyenek párhuzamosak az Európai Szociális Alap tevékenységeivel. Zárásképpen megjegyezném még, hogy a hátrányos helyzetűeket kiemelten kezeljük. Szeretnénk a már megszerzett tapasztalatokra építeni, főleg a Youth in Action, az Aktív Fiatalság program tapasztalataira, és szeretnénk biztosítani, hogy a programok nyitottak legyenek általános helyzetűek számára, sőt, különösen elérhetőek legyenek számukra. Előadó asszony. Csú. E, visiems už pateiktas pastangas ir ačiū pirmininkė, iš tikrųjų e, pritariu tam, kad tos sėkmės. Köszönöm az összes módosítót, illetve az összes itteni e, felszólalást is. Az együttműködést azt napi szinten támogatni, segíteni kell, és biztos vagyok abban, hogy a javasolt program elnyeri a kollégák támogatását, és sikeres lesz a jövőben. A cím kérdésével kapcsolatban annyit mondanék el, hogy ugye Manur is felszólalt, a bizottság is elmondta az álláspontját. A dolog érzelmi kérdéseket is érint. Sokszor elméletgyártás folyik ezekről a dolgokról, és elfelejtik az emberek a lényeget. Arról kellene gondolkozni, hogy ez a gyakorlatban hogyan jelentkezik. Ugye, hogy ha az emberek, a polgárok nem hallottak a programjainkról, az nem az ő hibájuk, hanem a miénk. Nem arról van szó, hogy buták lennének, hanem arról, hogy nem hirdetjük, nem népszerűsítjük a sikeres programokat. Biztosítani kell, hogy ne csak nagy sikerek szülessenek, hanem ezek közismerte is váljanak. Eh bien, je vous, remercie. Rendben, köszönöm, előadó asszony. A kompromisszumos módosítóit vagyunk a következő ülésen tárgyaljuk, október 8-án, és azt következő napon, másnap 9-én szavazzunk, ezt pedig a kultúrai Szakbizottság egy hónappal később veszi figyelembe. Úgy tűnik, hogy meg is őrizzük a nevét. Az, értem, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik a javaslatához, ez teljesen bevett dolog a alkotásban, de hát mindenkinek megvan a maga dolga nekünk is. Ezzel a napirendi ponttal akkor végeztünk is, folytassuk a 14-es napirendi ponttal. Röviden foglaljuk össze, hogy a mi szakbizottságunk eh, küldöttsége eh, mit eh, végzett Cipruson, október 31-én, nyilván augusztusra gondolt elnök asszony. Bauer Edith, Inyes Cuber vettek mellettem részt. Antigoni Papadopoulou is csatlakozott hozzánk kvótán kívül, és Szerkesz úr. Így tehát Papadopoulou úr kiváló szerepet játszott közvetítőként, helyi a helyismeretére támaszkodhattunk. Találkoztunk a foglalkoztatásügyi miniszterrel, illetve szociális ügyi miniszterrel, Sharon asszonynal, akivel júliusban itt a szakbizottságunkban egyébként már találkoztunk vele, miniszterasszonynal sokat beszéltünk arról, hogy a ciprusi elnökség alatt milyen dossziék kerülnek az asztalra, mivel kívánnak foglalkozni többek között az elektromágneses mezőkről szóló irányelv, amelyről tegnap Mona Sertjé asszony is beszélt, felmerült ezen kívül az elszlovieckai jelentés témája is, a kiküldött munkavállalók témájában, illetve Én értem, hogy a küldöttség munkának összefoglalása nem a legizgalmasabb téma, de hát ekkora zajban nem lehet dolgozni, kérem ezért mindenkitől, hogy maradjon csendben, vagy hagyja el az üléstermet. Itt most komoly munka folyik, köszönöm a megértésüket. Tehát, ahogy azt már mondottam, a Jazlovjecka jelentés témáját is érintettük, a küldött munkavállalók illetve az úgynevezett postaláda cégek ügyét, akik csak egy postafiókkal rendelkeznek és csak névlegesen működnek Cipruson, illetve a többéves pénzügyi keret témáját sem hagytuk érintetlenül, emellett sem mehetünk el szótlanul. Itt fölmerült a a Jutta Steinrück jelentésben szereplő negyedik pillér a miniszterasszony megerősítette, hogy a úgynevezett ez az úgynevezett ifjúsági garancia az szociális alapból működne. Egy új helyzetre kell ezzel az ifjúsági garanciával eh, rendelkezni, hiszen egy új generáció eh, kíván megjelenni a munkaerőpiacon, és az Európai Szociális Alapnak alkalmazkodni kell a megváltozott helyzethez, különleges intézkedésekkel kell felkészülnünk erre megváltozott helyzetre a szociális innováció terén az EU zászlaja alatt. Mi ezt elég határozottan fejtettük ki ezt a véleményünket. A miniszter asszony esetében azonban úgy tűnt, hogy úgy tűnt, hogy süket fülekre talál, amit mi mondtunk. Ugyanakkor az európai ügyi miniszter nem ellenezte teljes mértékben az érveinket. Ezen kívül találkoztunk az oktatás ügyi és kulturális minisztert is, de Demosztános úrral is tehát találkoztunk, ahol megint csak felvetettük a különböző kérdéseket, amelyek a többéves pénzügyi keret témájához tartoznak, és természetesen a Blinkevics jelentés témáját is, az Erasmus mindenkinek, hogy mindenki erasmus -a témát. Az Európai Ügyi minisztert, Mavrojani Szorat egy, pillanat, egy pár másodperccel ezelőtt említettem, akivel valóban gyümölcsöző eszmecserét tudtunk folytatni, akivel részletekben menően tudtunk a Steinbrück jelentésről eszmecserét folytatni, illetve illetve a 25%-ról, a, tehát hogy a szociális alapra minimum 25%-ot különítsünk el, ugye erről tegnap már beszéltünk. Többször felvetettük ezen kívül a minimálbér kérdését ciprusi kollégáinknak, a munkáltatói szervezetek képviselőivel is találkoztunk. Tőlük azt hallottuk, hogy azt hallottuk tőlük tehát, hogy a minimál bér alása a munkaerőpiacot és a munkaerő mobilitást. A munkavállalók képviselői több, pedig azt tudtuk meg, hogy csak bizonyos szakmákban alkalmazzák a minimálbért, ezért alaptalan az az érv, hogy a munkavállalók mobilitását ez gátolja vagy akadályozza. Tulajdonképpen ennyi történt, ennyit végeztünk Cipruson. Egy projektet is meglátogattunk, egy Európai Szociális Alapból támogatott projektet látogattunk meg, egy modellértékűt, egy foglalkoztatásügyi ügynökség munkatársaival volt alkalmunk találkozni Nikózia központjában. Ez nyilvánvalóan kiderült, hogy ez olyasmi, amire nagyon büszkék. Ciprusi barátaink nagyon sikeres ez a, az ügynökség, ahol a, az álláskeresők próbálják megfelelő irányba terelni, megfelelő helyre irányítani, például egy karriertanácsadó is segíti őket, mielőtt mielőtt a munkanélküli segély folyósítására térnének rá. Felmerült még ezen kívül az a kérdés is, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a szociálpolitikát a szociálpolitika ügyében a nemzeti parlamentek véleményét mindig kikérjük. Mindazok, akik jártak Cipruson, most kérem, hogy esetleg tegyenek hozzá bármit, amit elfelejtettem, kifelejtettem. Bauer Edith elsőként. Köszönöm szépen. E, igazán nehéz valamit hozzátenni ehhez a kimerítő ismertetéshez én mégis megjegyeznék egy apró részletet, ami számomra meglepő volt. Elnök asszony említette, hogy a munkaadók részéről korlátnak tekintik a minimálbért, hogy képbe legyünk, hogy miről szól a minimálbér. 909 euró a minimálbér, 6 hónap után 870 euró a belépőknek a minimálbér. Tehát valóban, valóban nem egy szegény országról van szó, és egy alacsony, alacsony bérszintről. Ami engem meglepett, hogy ismételten fölmerült Cipruson elsősorban a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban, és a migrációval, a munkaerő vándorlással kapcsolatban az a kérdés, hogy hogy lehetne megakadályozni, hogy külföldi munkavállalók jöjjenek Ciprusra, és hogy lehetne megakadályozni, hogy a fiatalok elmenjenek Ciprusról. Ez a kérdés azért meglepő, mert az egységes munkaerőpiacsal szemben merülnek föl ezek a, ezek a kérdések, és valójában, valójában igazából elgondolkodtató ez a, ez a kérdés és ez a helyzet. Thank you so much. Euh, Köszönjük, Bauer asszony. Van-e valaki más? Szuper asszony. Köszönöm, elnök asszony. Véleményem szerint a ciprusi látogatásunk és a ciprusi elnökséggel való találkozónk nagyon fontos volt, mert így jobban megértettük, hogy melyek is a ciprusi elnökség prioritása, illetve visszajelzéseket kaptunk. Szeretnék azonban egy valamit megjegyezni, amit nagyon fontosnak tartok, főleg abban a kontextusban, hogy a Trojka az Európai Unió számos országában és Cipruson is nagyon jelentős mértékben befolyásolta a munkaviszonyok alakulását, és mivel ugye Ciprusról van szó, Cipruson jelen pillanatban folyik a trojkával a tárgyalás annak érdekében, hogy az ország pénzügyi támogatást kapjon. Kiemelendőnek tartom ezt a tényt, és úgy gondolom, hogy ezt is csatolhatjuk az elhangzottakhoz, hogy maguk a munkáltatók és a szakszervezetek is úgy gondolják, hogy a szociális párbeszéd valamint a munkaviszonyok alakítása, illetve a bértárgyalások, ezek nem kerülhetnek veszélybe. Ezeket nem sodorhatja veszélybe a trojkával való tárgyalás. Úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk nem hagyhatja ezt a tényt figyelmen kívül, hiszen jelen pillanatban az unió sok számos országában fennáll ez a helyzet. Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank a munkaviszonyokat leépítik, olyan országokban, ahol évtizedekbe került ezek felépítése. És fontos az a tény, hogy a szakszervezetek is megjegyezték, hogy a trojka semmiféle beavatkozását nem fogják engedni a munkaviszonyokba, amelyeket Cipruson kialakítottak. Köszönöm. Euh, Köszönöm, hogy megemlítette ezt a témát, most, hogy fejegyzésémet átolvastam, feltűnt nekem, hogy egy fontos részletet Nikóziával kapcsolatban kifelejtettem, a trojka, a trojka működésének kérdését, illetve a kormányzati csapat parlamenti és a szociális partnerek együttműködésével kapcsolatban. Ez nagyon meglepő volt roppant meglepő volt megtudni azt, hallani azt, hogy a pénzügyminiszter nem kommunikált a többi minisztériummal. a trojka ajánlásainak ügyében. Másodszorban parlamenti szempontból eh, nézve nem kaptak információt a trojka kéréseivel, kívánalmaival kapcsolatban, és gondolom már kitalálták a szociális partnerekkel kapcsolatban, ugyanígy az információ átadás nem működött. Tehát a november 13-án, amikor az ekoszokkal trojkával találkozunk, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy milyen tapasztalatunk volt eh, Nikóziában ez ügyben. Amit, az a kapcsolatban, amit Bauer asszony mondott, Fontos azt tudni, hogy Cipruson a fiatalok képzésével, oktatásával kapcsolatban erős volt a, a brain drain, az agyelszívással kapcsolatos félelem. Ezt jó néhányan hangsúlyozták, fontosnak tartották. Végezetül van még valami, ami szerintem fontos, bár elfelejtettem. A szakszervezetek arról beszéltek, hogy az ILO nemzetközi munkaügyi szervezetet be kellene vonni amikor a trojka trojkával tárgyalnak annak érdekében, hogy valahogy egyensúlyt teremtsenek ez ügyben az országban. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk a ciprusi látogatásunkkal kapcsolatos beszámolót. Szerintem jó szóban is beszámolni eh, erről. Most különösen azért tettük, mert valaki ezt kérte, így sokkal nagyobb láthatóságot kap eh, egy ilyen küldöttség eh, látogatása. Lehet, hogy eh, biztos vagyok benne, hogy elolvassák az írásbeli beszámolónkat is, de talán mégis más ennek az egésznek a, a természete. Akkor most pedig következzék a szavazás mindenkinél, itt van a szavazókártyája, akkor most vegyél elő a zsebéből, azt hiszem, hogy nem is kell tesztelni, folytassuk a 15-ös eh, napirendi ponttal. jelentés következik. A Paragraf 1. Első bekezdés egyes kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Kettes, a G, J kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés K és K a kompromisszum blogban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, elfelejtettem megemlíteni, hogy szóbeli módosító is van, úgy hiszem, hogy nincs ellenvetés. Szarkasz úr? Oui, mais s'il y a une opposition à l'amendement oral, on ne peut pas le, le, le prendre. Donc... Szóbeli módosítóval szemben ellenvetés miatt a K és KA kompromisszumról blogban szavazunk, szóbeli módosító nélkül tehát ebben az esetben. Kérem lapozzanak. És négyes bekezdés L kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos bekezdés, M kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 103-as módosított vissza, vonták, a hetes bekezdésre ugrunk, N kompromisszumra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 109-est vissza, hívták 110-es értelmét veszti, így folytatjuk, mivel is? A paragraf 9, 9-es bekezdés, ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 126-os gigold módosító mellette, ellene tartózkodik Nehéz ilyen szép körbe eh, teremben látni, hogy ki hogyan szavaz, ezért a Gigold 126-os módosítóról elektronikusan szavazzunk a biztonság kedvéért. Tout le monde a pu voter. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást. 19-20 arányban nem fogadtuk el. A Steinrück 127-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Folytassuk. Tízes bekezdésre vonatkozóan a 130-as Gigold módosító két részben szavazzunk. Első részről először performing the contract, és így tovább ki mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Mit criteria should mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 11-es <clears throat> bekezdés P kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11 es bekezdés Q kompromisszummal folytatjuk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 14-es bekezdésben még van egy kompromisszum, ami az R névre hallgat mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés a Hirsch 153-as módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 154-es Sternrük módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ös Manner módosító így értelmét veszti, így 15-ös bekezdésre térünk át Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a Gönc 157-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Hármas a bekezdés benne. Becker 158-as törlésre irányuló módosítója mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 184-es módosító következik. Nielsen Ludvigson kollégától mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, ahogy óhajtják. Tehát a 184-esről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-21 arányban egy tartózkodás mellett elutasítottuk. Pour 21 contre, une abstention, il est effectivement rejeté. Excusez-moi. Elnézést valóban igazuk volt. Hír 185-es és Becker 186-os módosítóról együtt. Szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. akkor 191-es módosítóval folytatjuk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 19-es bekezdés S kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. pas voté. Si, si. C'est la page 13. Alors, euh, nous en venons donc Pardon, excusez mon, mon hésitation. Paragraf 20. Elnézést a keslekedésért. T kompromisszum 20-as bekezdésre vonatkozó mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es bekezdés U kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es bekezdés V kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 23-as bekezdés W kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. az ITRE 1-es az utolsó részről kell csak szavaznunk ebben a bekezdésben. A többiről már szavaztunk, tehát mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Az ITRE 5-ös, két részben szavazunk. Első rész considers it necessary to, egész a business activity-ig, mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodik. Második részt nem fogadtuk el. Még mindig a 23-as bekezdésnél tartunk. Az IMCO 2-esre összehozunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 24-es bekezdés X kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 231-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 233-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 235-ös göncmódosító mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy nem fogadtuk el, de kérem, hogy elektronikusan is ellenőrizzük a 235-ös Őri úr. Szavazunk a 234-ről. Eh, Először megszavazzuk a 235-öst, aztán utána meghallgatjuk Őri urat. Tehát a 235-ösről szavazunk elektronikusan. On a pu voter. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 18-20 arányban egy tartózkodás mellett elutasítottuk. Őri úr parancsoljon. Nekem úgy tűnik, hogy nem szavaztunk a 234-esről, pedig az előtte lévőt a 233-asat elutasítottuk. Monsieur euh, Ori, de, de quel amendement me parlez-vous? Melyik módosítóról beszél még egyszer, Őri úr, pontosan? 234-esnél az szerepel, hogy a kompromis V. Et nous avons déjà adopté le V. Ok. Jó, rendben van el. Pardon. Donc la question est donc résolue. Úgy tűnik, hogy megoldódott ez a kérdés. 238-as Gönc módosító mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 238, nous vérifions le 238. 238-asat ellenőrizzük elektronikusan. ha kérik. Rajtam nem újon, tehát 238-asról szavazzanak. Lezárom a szavazást, és valóban 18-22 arányban elvetettük. Elég világos, elnézésüket kérem. Alors, euh, après le paragraphe 24, amendement 239. 239-es értelmét veszti, az ITRE kettessel folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ha, ITRE hatos, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os bekezdésre lépünk tovább. 245-ös Obermeier módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 246-os Becker módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 27-es bekezdés Z kompromisszum és ZA kompromisszum blogban szavazhatunk. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. AA kompromisszum 28-as bekezdés vonatkozó mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 30-as bekezdés AB kompromisszum, négy frakció nyitotta be mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Harmincegyes bekezdés, AC kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még mindig a 31-es bekezdésnél járunk. 282-es gigot módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 283-as értelmét veszti, így az ITRE 9-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. ITRE 14 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. ITRE 15 mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. A preambul bekezdésekkel folytatjuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B és BA kompromisszum következik, blokkban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. C preambulum bekezdés 20-as verziátója negyel cseva módosító következik. Ja nem, értelmét veszti, így tehát D preambulum bekezdés, C kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. E preambulum bekezdés, D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F-bre bekezdés E kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még mindig F-re bekezdés nyárunk. 38-as Regner módosító mellett ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. G kompromissz, eh, preambulum bekezdés F kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés G. Kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. I. Preambulum bekezdés H. Kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az I. Preambulum bekezdésben erre vonatkozóan 51-es tenyerük módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Et je m'excuse parce que j'ai oublié un amendement euh, qui est l'amendement qui est sur la page 22 de votre liste de vote. Szavazó lista 22. oldalán az ápreambulum bekezdésre vonatkozóan elfeledkeztünk a 16-os Gönc módosítóról, sajnálom képviselőasszony. Az előadó ellenzi, ki van a 16-os mellett, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Oh, après le visa Bevezető hivatkozások, egyes módosító. nem tudom, hogy kinyújtotta be ezt a, ezeket a módosítókat a kezdő hivatkozásokra. Donc, euh, amendement 1 présenté par Madame Regner. Egyes módosító Regner asszonytól mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Amendment 2. Euh, Kettes módosító. Göncasszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. lezárom a szavazást 16-18 arányban hat tartózkodás mellett nem fogadtuk el. És így folytatjuk a többi weblogban. Jó rendben. Tehát a többiről szavazunk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 36-5 arányban nulla tartózkodás mellett Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Et nous avons apporté la démonstration que en ezzel pedig láthatjuk, hogy a demokráciában annak érdekében, hogy az eredmény konszenzus legyen, meg kell adni a dolgoknak a szükséges időt el kellett halasztani ennek a jelentésnek a szavazása, de aztán láthatjuk, hogy az eredmény végül is teljes siker volt, úgyhogy gratulálunk. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, ami a 16-os. Thank you, Madam Chair. I just want to announce that uh, this morning... Csak azt szerettem volna bejelenteni, hogy a titkárság egy levelet kapott Omer Ajten asszonytól, ő a 369-es módosítókat szeretné visszavonni. So it would be a little bit shorter. Ez azt jelenti, hogy akkor a szavazólista egy kicsit rövidebb lesz. Merci de cette information. Köszönjük szépen ezt az információt. Birgit Zippel asszony jelentése következik, ez a közbeszerzésekről szól. Most pedig az egyes cikk kapcsán a 121-es módosítóról szavazunk. Turunen féle módosítóról van szó. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 Megnyitom a szavazást a következőről. Lezárom a szavazást. 18-22 arányban ugyanaz a többség, tehát ugyanaz az arány. Az előadó támogatta, ezt megjegyezzem mert elfelejtettem itt körülnézni. A 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 123-as és a 120-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes cikk a 126-os mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, mert lehet, hogy több mint 18 az arány. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. 19 mellette, 21-en ellene szavaztak, tehát elutasítva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10-es cikk 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es cikk, B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig ezen B blokk után, a 11-es cikk után jön a 197-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös cikk C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os cikk 206-os mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük. A 126-os, 206-os mondja az elnök, 206-os, mondja az elnök még egyszer. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást hatan mellette, 31-en ellene, három tartózkodás, tehát egyértelműen elvetettük. 207-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 208-as, nem elfogadható, úgyhogy következik a CA kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es cikknél egy új szöveg, a 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es cikk, a 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es cikk. A módosító a 18-as az előadótól mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kérem, hogy azok, akik személyes beszélgetéseket folytatnak, ezeket hagyják abba, mert így nem lehet dolgozni. 243-as mellette. Ez okafogyottá válik. Elnézést, mondja az elnök. 244-es, Rapti mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 245-ös Manescu Kochmerin mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk a 245-ös módosítóról. Úgy tűnik, hogy egy elég szokatlan koalíció kezd körvonalazódni, ami aggaszt engem. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 22-en pedig ellene szavaztak, úgyhogy ezt elvetettük. Hát eh, mégsem volt jó az eredmény. 246 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtó 247-es eszája mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 248 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as az előadótól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 249-es eszája mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 250-es. Ezt is szavazásra bocsáthatjuk, mert a 248-asat elfogadtuk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 251 ugyanígy mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 252-es az előadótól mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as cikk 1-es bekezdése, 263-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 264, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt. 265-ös, Manescu féle, mellette. Ellene. Egy pillanat, akkor a 265-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most pedig szavazásra bocsátjuk, a 264-eset elektronikusan szavazunk mellette, Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 17-en mellette és 25-en ellene szavaztak, tehát ezt elutasítottuk. Nagyon nagyvonalú vagyok az ellenőrzésekkel, mindent ellenőrizni tudunk. 266-os következik, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elutasítva. 54-es cikk 2 bekezdése, az F kompromisszum két frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ki 65-ös cikk ellenőrizni akarják az F kompromisszumot? Rendben, megnyitom a szavazást. Ha pedig mindenki szavazott, akkor lezárom. 34-en mellette és 80 ellene szavaztak. Nem tudom, hogy volt-e valamilyen kételj az eredménye kapcsolatban. Parancsoljon, Szinkler asszony! Egy ügyrendi javaslatom van, nem az asszisztensek kérik az ellenőrzést, hanem a képviselők elnök teljes mértékben igaza van, és osztom a nézetét nem láttam, hogy egy asszisztens kérte azt, hogy ellenőrizzük, mert ha láttam volna, akkor magam is megtettem volna ezt a megegyezést. Az asszisztensek nyilván megfigyelő státuszban vannak itt, tehát ők nem szólalhatnak fel, nem kiabálhatnak közben, nem is tapsolhatnak az ülés során. But they're welcome. De nagyon örülünk a jelenlétüknek, és nagymértékben segítik a munkánkat. Rendben. 55-ös cikk következik egyes bekezdés, 269-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most következik a 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 275-ös az előadó Szeszaja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 276-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 277 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 278 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 279 Steinrück féle, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 280. Zippel Kofferati mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 281 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 282 mellette ellene tartózkodás elutasítva 283 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 284 az előadótól mellette, ellene tartózkodás elutasítva 285 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 286 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum két frakciótól mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Következik. Ellenőrizzük? Azt akarják, hogy ellenőrizzük rendben? Nem láttam, hogy kérték elnézést. Lehet, hogy akkor tévedtem. Akkor bocsássuk szavazásra ezt a módosítót elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-en mellette, heten pedig ellene szavaztak. Úgyhogy ezt eh, elfogadtuk, a két frakció által előterjesztett kompromisszumot. Ez azt jelenti, hogy a következők okafogyottá válnak, úgyhogy 288 eh, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 289 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 290 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 291 mellette, ellene tartózkodás elutasítva i kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel pedig 66-os cikk következik, A 39-es módosító az előadótól. Okafogyottá válik ez a módosító. Az előadót kérdezem, hogy mi a vélemény erről mert a szavazó lista szerint szavazhatunk az i kiegészítéseképpen erről, de okafogyottá válik. Igen, akkor szavazhatunk róla. Ön hogyan látja ezt? Rendben. Akkor a 39-esről szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 66-os cikk, 40-es módosító, ugyanígy, mint az előbb, kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 67-es cikk, J kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es cikk, 46-os módosít az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es cikk, 319-es módosító, Hughes féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es cikk, 1-es bekezdés B pontja, 320-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as, és a 321-es azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es cikk 1-es bekezdésének C pontja, 49-es és 322-es módosítók, ezek is azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es cikk 2-es bekezdése, 323-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 324-es az előadótól és Koferáti úrtól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es cikk, 3-as, 4-es bekezdése, az L kompromisszum, két frakciótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 335-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es cikk M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es cikk 1-es 2-es bekezdése az N kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es cikk 3-as bekezdése 343-as, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatvanas az előadótól mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 347-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 349-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De nem vagyok biztos benne, úgyhogy jobb, ha ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk tehát a 349-esről, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom. 28-an mellette, 14-en ellene, és egy tartózkodás az eredmény. Tehát valóban elfogadtuk. Most pedig a 73-as cikk, ó, kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 350 Turunen mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 351-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 352 Turunen mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 353-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 354-es Kókoch Merin mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76-os cikk 2 bekezdése P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Aztán a 76-os cikk, 64-es az előadótól. Ezt eh, talán itt blogban szavazhatnánk a 64-től a 71-ig bezárólag. Zuber asszony, melyikről akar külön szavazni? Mikrofont kérünk. Tehát akkor blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 360 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 72 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 361 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 362 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 363 mellette ellene tartózkodás Mit csinál? Kérdezi az elnök asszony hírs kollégát ellenőrizni szeretné. Hát, hogyha elterül a figyelmemet, akkor nem tudom, hogy, hogy hol is tartunk. No, akkor szavazzunk elektronikusan a 363-asról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 21-en pedig ellene szavaztak, úgyhogy elvetettük. Nos. Egyetértenek azzal, hogy megismételjük ezt a szavazást? Ellenőrizzük azt, amit ellenőriztünk? Őri úr, elfogadja, hogy akkor megismételjük a szavazást? Szerintem fölösleges, mert egy szavazattal, <clears throat> azzal az egy szavazattal, hogyha az megváltozik, akkor is, a, a, akkor is vesztett a, a, a szavazást, tehát nem látom különösebb értelmét, de... On va voter sur la vérification du vote. Donc le vote est ouvert, savoir si on... Akkor ellenőrizzük az, amit ellenőriztünk. Tehát megnyitom a szavazást. A szocialistáknál egyet többen szavaztak. Még mindig. Most pedig úgy tűnik, hogy egyel kevesebben. Van, aki nem szavazott. Lezárom a szavazást. 23-an mellette és 20 ellene szavaztak ez az eredmény, tehát úgyhogy akkor valóban ezt ellenőrizzük. Ez volt ugye a 363-as, elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, úgy tűnik, hogy ketten nem szavaztak. Hát sajnálom, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 19-en ellene. 363-as, a Manescu féle módosított, tehát elfogadtuk. Mikrofont kérünk. It was not the third time. Okay, donc c'est... Rendben. Non, c'est euh, 22-20. Mais euh, 22-20 volt az arány, de hát az eredmény végeredményben ugye nem változott. Nem fogjuk ezt persze mindegyikkel megcsinálni. 75-ös következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 364-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es cikk a Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 367-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva előadó. Tudunk blokkban szavazni a 363-ig? Egyetértenek ezzel? Rendben. Akkor szavazzunk blokkban. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most pedig ugye az S kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes hivatkozás következik. 83-as módosító, Ludvigson mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 84-es módosító, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán az 5 B bekezdés, 4 módosít az előző, ha nem, akkor a 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 4-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. V kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25 a preambulum kezdés után ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 96-os Tamanescu féle módosítót. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, három tartózkodással. Ezt tehát elutasítottuk. Most pedig a W kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as Manescu Kochmerin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as preambul megkezdés, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas módosító. McIntyre Cabernoch féle itt azt kették, hogy részenként szavazzunk, úgyhogy most az első részről szavazunk. Anélkül, hogy on the other economically advantages. Mellette kiszavaz, kiszavaz az első rész mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ezen szavak betoldásával, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a második részt. 100 egyes következik, mellette ellene tartozás elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, ha egyetértenek velem. 107-es, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-a mellette, 20 ellene. Elfogadtuk tehát. 108-as módosítás következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A Z a kompromisszum, két frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as promulgázés 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 112-t. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 19-en ellene szavaztak, jóvá hagytuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezzel a zárószavazásra érke, hozzáérkeztünk, elektronikusan szavazunk az egész véleménytervezetről. Lezárom a szavazást. 30-an szavaztak mellene, egy kollega ellene és 11-en tartózkodtak, úgyhogy gratulálunk az előadónak. Et nous avons eu la démonstration de l'importance des compromis dans un dossier complexe. Nos, ebből is látszik, hogy milyen fontos a kompromisszumok, ilyen nehéz, bonyolult kérdésekben, hogyha bármilyen eredményre kívánunk jutni. Nos, ezzel tovább is lépünk a 17-es pontra, ez jelentés, mert a vélemény. Szintén közbeszerzési témában ezeknek az ágazati dimenziójával foglalkozik víz, energia, közlekedés és eh, postai szolgáltatások. 64-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 65-ös ez egy törlés, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es az előadói mellette, ellene, tartózkodás elutas, illetve eh, elfogadva 66-os rendel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 67-es mellette. Ez egy szóbeli módosítás tartozik ide, van ellenvetés a szóbelihez? Nem, 67-es mellette, eh, ellene, tartózkodás elutasítva 68-as Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 Deutsch mellette ellene tartózkodás elfogadva 70-es Turunen mellette ellene tartózkodás elutasítva 71-es mellette ellenőrizzük a 70-est elektronikus szavazás Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 36 igen szavazat, 6 ellen szavazat, tehát elfogadva a 71-es eh, mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ezt tehát elfogadtuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 73-as turunen mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es Turunen mellette ellene tartózkodás elutasítva 75-ös Turunen mellette ellene tartózkodás elfogadva 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 77-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadva 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 84-es ellenőrizni kívánják a 83-as, tehát elektronikusan szavazom 83-ról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 24-18 arányban elfogadva. 85-ös mondja az elnök mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Á, ez a 84-es, a 84-es jött. Akkor az volt 85? Tehát a 84-esre szavaztunk az imént. Ellenőrizzük akkor? Akkor 84-es elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Még várunk. Tehát a 84-esre 7 igen szavazott érkezett 35 ellenszavazatát elutasítva a 84-es, 85 mellette ellene, tartózkodás elfogadva 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 88-as, szablonok és Megintár mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 14-es az előadói, kompatibilis 88-al mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 31 első bekezdés kompromisszum ellete ellene tartózkodás elfogadva. Aztán 31-es egyes bekezdése után 94 mellette ellene ki volt? Ki van tett ellene? Tartózkodás elfogadva. 18-as módosító előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96-os Deutsch mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös egyes bekezdés 1 a a pont C, három csoporti mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 99-es módosító turunem mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 100-as, szintén turunem mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Paxas 101-es mellette, ellenszavazott tartózkodás elfogadva 23-as előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva 24-es vagy mellette, ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene szavazat tartózkodás elfogadva 26-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70-es cikk 5-ös bekezdés kompromisszum C, 3 T e mellette, tart, ellene tartózkodás elfogadva. 104-es Handel. Nos, a 104-től a 109-ig szavazhatunk blogban? Nem, ellenvetés van, tehát 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 110 Deutsch mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 115-ös Turunen mellette, ellene tartózkodás elfogadva 116-os Turunen mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 117-es Turunen mellette, ellene tartózkodás elutasítva 118 Turunen mellette, ellene tartózkodás elutasítva 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 120-as Handel mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 121-es Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 122-es Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 123 Handel mellette, ellene tartózkodások, Őri úr, mi, hogyan szavaz mellette? Akkor elfogadva. És azt mondjuk tűnik nem figyel. 124 Handel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Az eladója 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 125 Deutsch mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 30-as előadó mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 126-os Handel mellette, ellene tartózkodás elfogadva 127-es Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva 128-as Handel mellette, ellene tartózkodás elfogadva 129 Handel mellette, ellene tartózkodás elfogadva 130 Handel mellette, ellenőriznék a 129-et, ellenőrizzük a 129-es Handel módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 19 igen szavazat, 23 ellen szavazat. Tehát a 129-es elutasítva. 130-es Handel mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 131 Handel mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 32 az előadói mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. a 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133, illetve mondja az elnök 33 az előadói, 33-as tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a 133-as, ez egy törlés, Szabrinak és McIntyre javaslata mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 37-es Sandel mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mondja az elnök, mellette ellette ellene tartózkodás elfogadva 4-es preambulum bekezdés Handel, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum, három frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán 42-es módosít az 5-ös preambulum bekezdéshez, Turun elmondja az elnök, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es preambulum bekezdés 46-os Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva 47-es Handel mellette, ellene tartózkodás elfogadva 48-as Deutsch mellette, 49-es Deutsch mellette, ellene tartózkodás elfogadva 50-es Deutsch mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51-es Krivetti mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös előadó mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 53, ugyanaz a két benyújtó mellette ellene tartózkodás elfogadva 54-es turunán mellette ellene tartózkodás elfogadva 6-as az erőadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva 55-ös Deutsch mellette ellene tartózkodás elfogadva 56-os ember mellette, ellene tartózkodás elutasítva 7-es előadóé mellette, ellene tartózkodás elfogadva 57-es ember mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-os előadó mellette, ellene a tartózkodás elfogadva Handel hát, 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 59 Handel mellette, ellene tartózkodás elutasítva 9-es előadóé mellette, 9-es tehát előadói, mellette ellene tartózkodás előbb fogadva. 60-as Cabernos McIntyre mellette ellene tartózkodás elfogadva 61-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 62-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 10-es előadó, mellette ellene tartózkodás elfogadva 63-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-as turunán mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nos, ezek után következzen az egész jelentés zárószavazása elektronikus úton. Ha mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 38 igen szavazat érkezett, nem érkezett ellenszavazat, 4 tartózkodás volt. Jelentést tehát elfogadtuk, mert ezt kasszony, gratulálok. Nos, tehát a következő pontunk a 18-as napi rendi pont. Ez Thomas Mann véleménye a földi kiszolgálásról az Európai Unió összes repterén. Ugye mi is előfordulunk néha reptéren. 12-es cikk cím, illetve nem is javítja magát az elnök. A bizottság javaslat elutasítása John lambert Ez a 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. A javaslatot nem utasítottuk el, tehát a bizottsági javaslatot nem utasítjuk el. Nyilván értik, hogy mire gondolok. Jöjjenek akkor a további elemek a szavazólistán. Na nézzék, ugye nem utasítottuk el a bizottságét, tehát nem mindegy a megfogalmazás. 43-as. Steinrück, Szerkász, Christensen és Kodzalino módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es szék 1-es bekezdés kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán a 12-es cikk 2 bekezdéséről szóló AB kompromisszumról beszélünk, három frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 12-es cikk 3-as bekezdés B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12 4-es cikk 6-os módosító. És az 54-es, ez azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a 4-es paragrafus így törölve, 12.5, 55-ös számú módosító egy törlésre mellette. Katarzyna hát Skrigleszka adta betet mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12.5-ös cikk, C kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadom. 126 6-os cikk. Négy módosító érkezett törlésre, 8, 57, 58, 59 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva. Elfogadva. 127 es cikk. Négy módosító érkezett törlésre, 9, 60, 61 és 62 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva. 12-es cikk 8-as bekezdés, Három módosító kérje a törlését, 10, 63 és 64 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Emiatt aztán tovább is léphetünk a 12.9-esre, 12, 11-es, 66-os, 67-es módosító mind a törlését kéri mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 12-es cikk 10-es bekezdés után 68-as módosító Klivetitől mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán 12.10b új bekezdés, 62-es módosító tartozik hozzá Kliveti szóbeli módosítással. Ellenzi valaki a szóbeli módosítást? Nem, akkor 69-esről szavazunk, módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva a 20-as cikk kompromisszum D, négy frakciótól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es cikk első bekezdés E kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es cikk második bekezdés. Ehhez tartozik a 79-es módosító Benyon és Debaker kollégáktól. Törlést kérnek mellette. Így van, 79-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor szavazhatunk az F kompromisszumról, négy frakció kompromisszuma mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 34-es cikk 3-as bekezdés mm, bevezető része, G kompromisszum, három frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva. G pontról 89-es módosító Lope Fontanyétól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ez ugye az előadóé, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es Steinrück és Szerkesz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es az előadói mellette ellene tartózkodás azt gondolom, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát 19-esről újra elektronikusan megnyitom a szavazást. Ha szavazott mindenki? Akkor a szavazást lezárom. 21 igen szavazat, 18 ellen szavazat. Ezzel tehát nem utasítottuk el, hanem elfogadtuk ezt a módosítót. Következő a 20-as az előadóé. Mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. 39-es cikk 1N bekezdés, HA kompromisszum három frakció részéről me mellette, ellene tartózkodás elfogadva, aztán 39-1 óról a 22-es módosító és a 95-ös azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az ó után jön a 96-os, nagyobb szerkesz mellette, ellene, tartózkodás. Mellette újra nézzük csak. Ellene, tartózkodás, tehát elfogadva. 39A, 23-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, aztán a 40-es cikkhez a H kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es preambulum bekezdés I kompromisszum három frakció mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 17, 17-es preambulum bekezdés után 31-es Skridleszkától mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es ugyanettől benyújtótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as preambulum bekezdés J kompromisszum négy frakció mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as preambulnakezés után 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es preambulum bekezdés K kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es preambulum után 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette ellene El, tehát ki ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán az L kompromisszumos javaslat négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez az első eset, hogy eh, ilyen részre, ugye mivel klauzulára kompromisszumos javaslat alakul ki, Nos, akkor lássuk az elektronikus szavazást az egész szövegről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 36 támogató szavazat, 4 ellenszavazat volt, 1 tartózkodás. Gratulálunk tehát Thomas Mannnak! Et donc nous, euh, nous, nous, nous mandatons quand même notre rapporteur pour qu'il... Nos tehát. Akkor most euh, az előadónak lesz majd a következő feladata, hogy meggyőzze a közlekedési bizottságot. Ezzel is érünk a 19-es euh, ponthoz. Nevezetesen, miről is szól ez? Ez tehát Gönc Kinga véleménye az INKO bizottságnál a Kreatív Európa programról. 2.1.2-es cikk, 43-as módosító, Benarab Attutól mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8-as az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a H kompromisszum 4, illetve nem is, mondja az elnök, 3 frakció részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-1A cikk 10-es módosítva az előadótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum 5 frakció részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán hetes cikk bevezető rész első bekezdés J kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító az előadója mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es előadója mellette ellene tartózkodás elfogadva. Illetve elutasítva, mondja az 8-as cikk A, K kompromisszum négy frakciója mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as cikk F1-es albekezdés, 16 as módosító, az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító Benarab átútal mellette, ellene tartózkodás hmm, nem tudom, hogy az elnök. Hasz az hírs, azt nem tudom értelmezni. Ellenőrizzük akkor az 51-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 21 igen szavazat, 18 ellen szavazat, tehát elfogadva 52-es mellette. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 53-as. Benel Batú mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es hírs mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es cikk 2b bekezdés el kompromisszum vonatkozik erre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as Benel Batú mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-ben a rabattó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 előadója mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as hírs mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es és 62 azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63 Clivetti mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as cikk 1A bekezdése. M kompromisszum négy frakció részéről. Mellette? Ellen? Tartózkodás? Elfogadva. Aztán 13.1b bekezdésre vonatkozóan 22-es a módos, az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es megint csak az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös Benaragatú mellette ellene tartózkodás. Hm. Ki támogatja a 65-öst? Lássuk még egyszer. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 66-os hírs mellette? Ellene? Ki van a 66-os ellen? Ellen szavazatok? Tartózkodás elfogadva 66-os. 67, Benarabattú, kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26-os az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as előadói mellette, sőt ezzel már ugye a függelékén járunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes preambulbekezdés A kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20, illetve B kompromisszum négy frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös preambulum 2-es módosít az előadótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító bizzató mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as preambulum bekezdés 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum négy frakciótól, mellette ellen tartózkodás elfogadva. G kompromisszum négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a 30-as preambulum bekezdés utáni részre vonatkozik a 41-es módosító handelt, az külön szavazunk róla az első részről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész következik, mellette ellene tartózkodás a második rész szintén elfogadva. Aztán 30-as preambulum bekezdés után 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az egész véleménytervezetet szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, négy tartózkodással elfogadva a véleménytervezet. Gratulálok a szerzőnek. Et nous en venons au point 20 de l'ordre du jour où nous allons voter notre... A 20-as napirendi pont következik. Többős pénzügyi keretről Pervas Beresz a vélemény előadója, az jó magam. A kompromisszum. Mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes bekezdés B kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas bekezdés. Hármas Cornelissen módosító. Két részben szavazunk. Első rész. Three of Require. Rész mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk második rész, maradék szöveg mellette, ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. Négyes Zeborszka módosító mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtok. Négyes bekezdés ötös őri módosító mellette, ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. Hatos őri az ötös őri Csaba által benyújtott módosított elektronikusan is ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 16-21 arányban sajnos Őri úr, valóban elvetettük az ön módosítóját. Ötös bekezdés 6-os Őri módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 7-es Cornelissen módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 11-es módosító mellette. De ugyanez ehm, a liberálisok ellene szavaztak, tehát 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 14-es őri módosító mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös Zuber módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Euh, avant de voter le paragraphe 13, még előtte a 12-es módosítóról szavazzunk, elnézést Zaborszka asszony, ez eh, elkerülte a figyelmemet, mert a 12-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 13-as bekezdés, D kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es bekezdés, E kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 19-es szupermódosító mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös bekezdés F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es Zaborszka módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 22-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 23-as mellette mellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Folytassuk a megállapodás tervezettel, az intézményközi megállapodás tervezettel. 8-as bekezdés 24-es őri módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as bekezdés G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es őri módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, igen, elfogadtuk. 28-as őri módosító mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 29-es őri módosító mellette ellene tartózkodik, fogadtuk el. Az egész szövegről szavazunk, most telefonikusan parancsoljanak. Le vo- tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 36-2 arányban két tartózkodás mellett megszavaztuk akkor az időközi megáll jelentésre vonatkozó mandátumunkat ezzel elfogadtuk. A rendkívüli novemberi európai csúcs előtt ez nagyon fontos. 21-es napirendi pont az utolsó szavazás. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk.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 Après le euh, considérant A. Blum bekezdés. Hatos Harkin módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk. Hetes mellette. Hatost elnőzzük elektronikusan? Rajtam nem múlik. Tout le monde a pu voter? Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást. 23 pour, 1. 23 egy arányban 15 tartózkodás mellett. Azt hiszem, hogy egyértelműen kimondhatjuk, hogy elfogadtuk a hetes mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es értelmét veszti, 13-asra folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 18-as Cuberasszonytól érkezett, értelmét veszti, így 19-es módosítóval foglalkoz, folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még mindig a hármas bekezdésnél tartunk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. Négyes bekezdés, N kompromisszum, szóbeli módosítóval az egyszer részéről mindenki szemre elfogadható ez a szóbeli módosító? Nem, van egy ellenvetés, így tehát a szóbeli módosító nélkül szavazzunk. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 32-es módosító McKin eh, Tyre asszonytól érkezett ez. Ja, elnézést, hát ez a értelmét vesztő. Így tehát ötös bekezdés 33-as módosító következik. Tehát 33-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os konnali szemonosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. de kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 40-es módosító értelmét veszti. 41-es mellette ellene. Ellenem, még egyszer kérdezem. Tartózkodik. Elfogadtuk. Még mindig lehetős bekezdésnél tartunk. F kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, mondjuk. Ellenőrizik elektronikusan a 44-est, miért is ne. Le vote est ouvert. Non, le vote est, pas... oui, le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást, megállapítom, hogy 22-18 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. E kompromisszummal folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös bekezdés a 45-ös értelmét veszte, a Kacsó 48-as, ezért 9-es módosítóval folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kompromisszum. Elnő, elnő, bocsánat, bocsánat, bocsánat, itt külön szavazást kér a néppárt. Non, non, non, non, non, non. Ah, le compromis G en entier présenté. G compromissum. Mellette, ellene, tartózkodik elfogadó. as Cornelissen módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10 a H kompromisszum 60-as értelmét veszti. 61-es bulan módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtak el. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Veszem a szavazást, és megállapítom. nyolc arányban meggyőző többséggel megszavaztuk. Elnézést kérek Bulan úrtól. Hatvanhármas tubermódosító mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 64-es következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 71-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 72-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 74-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as Cornelissen mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös bekezdésnél tartunk. A 76-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es következik. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as két részben első rész a narrow szó nélkül mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ki szeretne a narrow szóval együtt, mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Következik. le paragraphe quinze nous n'avons plus rien à voter et donc nous passons au par... Folytassuk a 16-os bekezdéssel. 85-es koordináció módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es Thomas Mann módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A szöveg egészéről szavazunk elektronikusan. E, az ókompromisszumot elnőzik elektronikusan? nem is asszisztens, hanem politikai funkcionális. Ja nem, bocsánat, azt hittem, hogy önt hallottam. Tehát az ó kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Le vote n'est pas ouvert parce qu'il n'a pas été fermé. Bon, maintenant tout est fermé, on recommence. Most már tényleg újra kezdjük, tehát az ó kompromisszumról szavazzunk még egyszer, az előbb nem sikerült lezárnom, most ha mindenkinek sikerült adni a szavazatát, akkor megállapíthatom, miután lezártam a szavazást, hogy 16-20 arányban két tartózkodás mellett nem fogadtuk el. Tehát valóban tényleg nem fogadtuk el. 89-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el a szöveg egészéről, elektronikusan záró szavazunk. Tout a pu le vote est clos. Lezárom a szavazást. 33-4 arányban egy tartózkodás mellett megszavaztuk. Gratulálunk Cornelissen asszonynak. Köszönöm, le vote est terminé et je remercie tous ceux qui ont contribué. Köszönöm a szavazást, befejeztük. Kiváló munkát végeztünk, köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek a szavazáson.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 folytathatjuk a munkát, mert a hosszú szavazás még nem jelenti azt, hogy lezártuk volna az összes napirendi pont megvitatását. A következő napirendi pont, szerényen mondhatom, hogy létfontosságú, tekintettel arra, hogy nagyon sok minden forog kockán. A 22-es napirendi pontról van szó, és Ismertetni fogom önöknek azt a véleményt, amelyet a szakbizottságunk nevében kell az ECON bizottság elé terjeszteni. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell döntenünk, és már most elnézést kérek a kollégáktól, de megértésüket kérem, mert be kell lássuk, hogy mennyire fontos az, hogy a mi bizottságunk is részt vegyen ebben a folyamatban, részt vegyen ebben a vitában, amikor is az Európai Parlament kialakítja álláspontját ebben a témában. Mert eh, így járulunk hozzá az Európai Tanács decemberi munkájához. Egy eh, valódi gazdaság és monetáris unió felé haladunk, és hát önök is tudják, hogy Tyson asszony az, aki az Ekon bizottság előadója. Tyson asszony a jelentését ezen négy úgynevezett doboz alapján struktúrálta, amelyeket ugye Van Rompuy úr ismertetett. Abban a dokumentumban, amelyet Van Rompuy úr a júniusi csúcson mutatott be. Ez pedig azt jelenti, hogy Tyson asszony jelentés tervezete különböző témákra bontható. Először is ugye ott van az egységes banki felügyelet, a költségvetési unió, a gazdasági unió, illetve a demokratikus dimenzió, az egész folyamat demokratikus dimenziója. A mi bizottságunk mellett az Alkotmányügyi Bizottság szintén véleményt nyilvánít ki ebben a témában. Felkérték erre ugyanis. Úgyhogy kidolgozzuk ezt a véleménytervezetet, és mivel vannak bizonyos korlátaink, azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg ezt az anyagot, vizsgáljuk meg a helyzetet szociális szemszögből nézve, és tekintettel a politikai, valamint a jogi környezetre is. Ugye a társadalmi helyzetet mindannyian ismerjük, tudjuk, hogy mi az, amit az Európai Unió a válság kivontakozása óta, tehát 2007 óta megtett, és éppen ezért Fontos, hogy az EKON bizottság ezt figyelembe vegye az év hátralevő részében. Arra is tekintettel kell lennünk, hogy a szociális helyzet romlott az Európai Unióban, a válságnak erre a vetületére, tehát tekintettel kell lennünk. Gyakran alábecsülték ezt a vetületet, és ennek következményeképpen a polgárok hajlamosak azt gondolni, hogy a bankok sokkal inkább foglalkoztatna bennünket, ahelyett, hogy prioritást tulajdonítanánk a foglalkoztatásnak és a munkahelyek teremtésének. Ezért kérném, hogy vegyük figyelembe a politikai kontextust is. A növekedés ugye a júniusi tanács témája volt, Fontos, hogy ez nem maradjon betű, hanem egyfajta dinamizmusra van szükségünk, egyfajta lendületre, és hangsúlyoznunk kell újból a foglalkoztatás témáját. Minden bizonyal emlékeznek arra a vitára, amelyet az Európai Központi Bank elnöke kezdeményezett, amikor azt állította, hogy túlléptük már az európai szociális modellt, azóta a politikusok hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos ez, és hangsúlyozzák azt is, hogy ez továbbra is rendkívül lényeges az Európai Unió versenyképessége szempontjából. Barroso úr, amikor egy konferenciát tartott, nem a múlt héten, hanem az azt megelőző héten, szintén ebben az hangnemben nyilatkozott, és említette, hogy ez a versenyképességnek egy rendkívül fontos eleme. Ez azt jelenti, hogy tekintettel mindarra, amit tegnap elmondtunk, a bérek csökkenése, ez a tendencia nem jelenthet megoldást semmiképpen erre a problémára. Ugyanígy szem előtt kell tartanunk azt az úti tervet is, amelyet Farompoly úr ismertetett. Említettem már ezt az úti tervet, ez egy olyan dokumentum, amely igazából semmit sem mond, nem említi a szociális aspektusokat és a foglalkoztatást sem. Ha megnézzük a szerződéseket, az Európai Gazdaság és Monetáris Unió szellemiségében is ez benne rejlik, és mi is mindig hangsúlyoztuk, hogy egyensúlyt kell teremtenünk. A 121-es cikk említi a koordináció fontosságát a gazdaságpolitikák között, és aztán ott van a 148-as cikk, amelynek van egy szociális vetülete. Annak ellenére, hogy a szociális területen a koordináció nem terjed, nem megy olyan messzire, mint a gazdaságpolitika terén. Farompoly úr úti terve azt sugalja, hogy a 148-as cikk nem is létezik, és az Európai Gazdasági és Monetáris Unió szociális vetületét egyáltalán nem kell figyelembe venni. Úgy tűnik, hogy ezt nem kell figyelembe venni, amikor a Gazdasági és Monetáris Unió megerősítésére törekszünk. Van ott ugye egy banki és költségvetési fejezet is, és én azt javaslom, hogy illeszünk ide egy blokkot, egy fejezetet az úti tervhez, Fárompoly úr úti tervéhez, és ennek a fejezetnek lehetne az a címe, hogy egy integrált gazdasági és szociális politika felé vezető út, és ide tartoznának olyan politikák, amelyeket a dokumentumomban felvázoltam, és amelyet nagyon szívesen megvitatok önökkel vegyük figyelembe azt is, hogy az AFKO bizottságban, ez terítéken van, ott vitáznak arról, hogy vajon teremthetnénk-e egy minimális szintet, nem egy minimál bírt, nem erre törekszenek. Ez olyas valami, ami egyfajta szociális küszöb lehetne, egyfajta minimum, munkanélküli juttatás minimális szintje lehetne ez, és ezt európai szinten lehetne egységesíteni. Azon túl persze, hogy visszatérünk-e arra a javaslatunkra, amely a fiataloknak nyújtott garanciákra vonatkozik. Ugye Steinrück asszony jelentéséről is szavaztunk, és azt hiszem, hogy a fiatalokat mindenképpen ebbe a minimális alapszintbe be kell építeni. Ami a minimális munkanélküliségi juttatást illeti, ez vitára lett bocsátva, és szeretném felkérni Debla urat, hogy jöjjön el a bizottságunk ülésére. Nem tudom, hogy a titkársággal lehet egyeztetni arról, hogy még a szavazás előtt eljöjjön ide, meg kellene ezt kísérelni mindenképpen, mert úgy gondolom, hogy behatóan meg kellene vizsgálnunk ezt az aspektust, ami rendkívül fontos, és ez mindenképpen a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Nyilván értjük azt, hogy miért van szükség egy európai eszközre, amikor is ugye a szolidaritást szeretnénk kiterjeszteni, egyfajta kritikus tömegre van szükség, egyfajta európai költségvetésre az euróvezeten belül és ez a juttatás az euró övezeti tagállamokra vonatkozna. Ugyanakkor van egy további probléma, amelyet megvitattunk akkor, amikor a szociális párbeszéd struktúráinak hatásáról beszéltünk. Volt, aki azt állította, hogy nem ez a vita lényege, de én továbbra is úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan aspektus, amelynek érdemes némi figyelmet szentelnünk. A második fejezet pedig, amelyet javaslok. Ez az integrált költségvetési keretre vonatkozik. Azt is látom, hogy némileg kétértelmű a cím ebben a fejezetben. Annak érdekében kell, kell dolgoznunk, hogy a koordinációs a felügyelet a gazdasági területen figyelembe vegye azt, hogy ez a politika milyen hatást vált ki a szociális védelmi rendszerekre, illetve hogyan járul hozzá a munkahelyteremtéshez. Ugyanígy úgy vélem, hogy tekintettel kell lennünk a 9-es cikkre is, és arra, hogy ez mit jelent. Nagyon azt hiszem tisztában vagyunk azzal, hogy milyen ritkán hivatkozunk erre a cikkre, pedig figyelembe kell vennünk azt a lehetőséget, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk ebben a kérdésben, hiszen itt egy horizontális kérdésről van szó. Egyébként mi értelme volt annak, hogy beillesztettük a szerződésbe ezt a cikket? Tudomásom szerint eh, sohasem alkalmazták még ezt a cikket, annak érdekében, hogy nyomást lehessen gyakorolni, de én úgy vélem, hogy létfontosságú figyelembe vennünk a különböző fiskális politikák szociális hatását. Tudjuk, hogy az évek során a tőke megadóztatásáról átértünk a munka megadóztatására fokozatosan, ez pedig tönkre teszi a munkahelyeket, úgyhogy fel kell lépnünk ezzel szemben. Aztán ott van még a ö, fiskális, ö, az adóelkerülés is, ami szintén gyengíti a különböző szociális szolgáltatások finanszírozásának lehetőségét, úgyhogy erről is mindenképpen beszélni kell, és nem szabad ezt a témát megkerülnünk. Van, aki ugye a szociális integrációról beszél, ezt hangoztatja. Én úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk az euróövezeti országok képességét, hogy jobban fellépjenek, hatékonyabban fellépjenek az adóelkerüléssel szemben. Tehát kétoldalú megállapodásokra is szükség van hiszen ennek a hatása rendkívül jelentős, és ezt senki sem tagadhatja. Aztán, ami a tulajdonképpeni gazdasági integrációra vonatkozik, szeretnék emlékeztetni a következőre. Hangsúlyoznám, hogy milyen fontosak a nemzeti munkahely teremtési tervek, ugye láthattuk ezt Cornelissen az, hogy jelentése kapcsán. A tagállamok még csak nem is vették maguknak a fáradtságot, hogy hogy komoly erőfeszítést tegyenek, és ezt a rendelkezést nem tartották tiszteletben, már pedig ez így elfogadhatatlan, és erre fel kell hívnunk a figyelmet ugyanis a gazdasági politikákat integrálnunk kell, főleg az euróvezetben. Ugyanígy a munkavállalók szabad mozgását is hangsúlyozni kell Románia és Bulgária vonatkozásában, valamint a szociális dömping elleni küzdelmet, illetve a munkavállalók helyzetét, mert ez szociális szempontból nagyon fontos. Aztán hónapok óta hangoztatjuk, ugye, hogy a menetrendek, a módszertanok, a nemzeti parlamentekkel való egyeztetés mennyire fontos az európai szemeszter témájában, és ami számomra rendkívül lényeges, az az, hogy a szociális partnerekkel, valamint a civil társadalommal való párbeszédre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Meg kell néznünk azt is, hogy a szociálpolitikák hogyan tudnak hozzájárulni fokozottabban a munkahelyteremtéssel, már azon túl, hogy felügyelni, illetve szankcionálni lehet, mert ez egyfajta vezérelve a szociális politikáknak. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy ugye a 2020-as stratégia létezik, és, ami nagyon fontos, akik ismernek, tudják, hogy ez szívügyem, arra van szükségünk, hogy az Európai Bizottság olyan elemeket terjeszten elő, amelyek alapján tudhatjuk, hogy a tagállamok mit tesznek. Vannak köztünk olyanok, akik hisznek abban, hogy a beruházások kiadásait a stabilitási paktumból kellene kivonnunk. Nem csak a beruházások kiadásairól kell beszélnünk, hanem felügyelnünk kell a stabilitási paktumot, valamint a nemzeti reform terveket. Ugyanakkor fontos tudnunk azt is, hogy mit költöttek a tagállamok oktatásra, egészségügyre, az infrastruktúrális beruházások mértéke milyen a tagállamokban. És egyébként tudjuk azt is, hogy ez egy rendkívül bonyolult gyakorlat lenne, de az igazság az, hogy nincsenek a kezünkben adatok, amelyek alapján összevethetnénk a helyzetet a tagállamokban. Nyilván senkit nem lep meg, hogy visszatérek erre a veszőparipámra. Végezetül áttérnék egy olyan pontra, amelyet talán inkább általánosabb hangvételben fogalmaztam meg. A euróövezet kapcsán azt írtam, hogy egy szociális dimenzióval kell felruháznunk ezt a kérdéskört. Az ECOFIN és az EBSCO közti párbeszédet erősítenünk kell. Ezek után pedig szeretném önökkel megvitatni mindezt, Először is Bauer asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ez a vélemény, ez valóban egy átfogó, átfogó vélemény, és én is rendkívül fontosnak tartom ebben a folyamatban, hogy hallassuk a hangunkat ebben a témában. Úgy gondolom, hogy Van Rompuy beszéde óta azért a helyzet egy kicsit változott, hogyha Barózó úr beszédére gondolunk a, a múlt héten, az szerintem már egy más minőséget eh, prezentált, mert a szociális modellt gyakorlatilag egységbe helyezte a, a bank eh, regulációval. Tehát a pénzügyi problémák azok eh, nem, nem fontosabbak, és ez jött le a, számomra az ő beszédéből. A pénzügyi problémák nem, lehet, nem lehetnek fontosabbak a szociális problémánál, mert ezt mindjárt látjuk, hogy a gazdasági válság az átnő szociális válságba. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, az, az a következő. Én úgy gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy az, amit mi kérünk, a, a fiatalok munkahelyének a garantálása, az föntartható munkahelyeket teremtsen, és ez, ez szá, szerintem egy, egy rendkívül összetett feladat, nem szabad afele haladnunk, hogy, hogy csak addig maradjanak meg ezek a, a munkahelyek, ameddig, ameddig a támogatás él. Abszolút egyetértek azzal, hogy a munka megadóztatása az egy rendkívül súlyos, súlyos fejlemény, és afele kell haladnunk mindenképpen, hogy a, a, az adóterheket a munkáról áttegyük, áttegyük más területekre, elsősorban a fogyasztási adókra gondolok itt. A, amit elnök asszony elmondott, ha jól értettem, egy egységes minimális munka nélküli juttatásról beszélt, mint európai eszközről. Itt szeretnék visszatérni éppen Ciprus helyzetére, hogy a minimális ellátások közt akkora nagyok a különbségek Európában, hogy a, a ciprusi minimális bér az magasabb, mint az én országomban az átlagbér. Tehát egy egységes, egységes szintet meg lehet állapítani, de akkor az, a, annak tünt, ö, tükröznie kell a minimumok minimumát, és nem lehet egy, nem lehet egy olyan, olyan szintet megállapítani, ami ezen messze, messze fölül halad, mert akkor gyakorlatilag kontraproduktívak leszünk. Egy dolgot szeretnék ez, még ezzel kapcsolatban elmondani. Elnök asszony a harmadik rész 12-es pontjába fölhívja a figyelmet arra, hogy a szociális dömping ellen kell harcolni. Igen, ezzel én egyrészt egyetértek, másrészt viszont úgy gondolom, hogy ez nem mehet a, a gazdasági verseny rovására. Talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy hogy lehetne hogy lehetne kialakítani egy jobb koordinációját és jobb együttműködését a munkaügyi felügyelőségeknek, mert a, a, a szociális dömping az nem biztos, hogy a, a, a posted workersekkel van csak kapcsolatban, majd esetleg alkalmattán elmondom a tapasztalataimat az én országomból származó munkavállalók alkalmazásáról és fe, annak feltételeiről Luxemburgba, ahol igazán a minimális bér szerint nagyon jól kellene, hogy le, meglegyenek, de a helyzet az nem ez. Egy kérésem és kérdésem van, úgy láttam a work in progress-be, hogy 24-ig, azaz hétfőig kellene leadnunk a, a módosító indítványokat. Tekintettel arra, hogy ez az idő rendkívül-rendkívül rövid, hogy nem -e lehetne legalább egy-két napot hozzáadni és kitolni a, a, a, a deadline-ját a, a módosítóknak, mert ez, ez nagyon, nagyon kegyetlen, ön is tudja, elnök asszony, hogy nem leszünk itt a Workers Group kihelyezett ülésen lesz Franciaországban, és nem fogjuk győzni. Miközben ez rendkívül komoly és fontos téma. Köszönöm szépen. Monsieur Szerkesz. Szerkesz úr. Gracias, señora presidenta. Con mucha brevedad. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek ilyen olyan dolog, amit el akartam mondani, mert elhangzott, Bauer asszony elmondta őket. Nos, politikai válaszútnál állunk, a Van Rompuy féle dokumentum által nyújtott lehetőséget ki kell használni. Van némi remény Van Rompuy úrnak köszönhetően, ezzel, ki kell, ezzel élni kell a plenáris ülésen, a legutóbbi plenáris ülésen a megújult Európa kapcsán a szociális kérdések is központi helyet foglaltak el. Ez tulajdonképpen az összes politikai családban transzverzális módon jelen van és központi szerepet játszik, rendkívül nehéz a helyzet. A korábbi út már nem tartható, egy új gazdasági unió platformot kell létrehozni, amihez új adó- és költségvetési politika kell, bankunió kell, és új pilléreket kell a demokrácia, a demokratikus berendezkedés szempontjából is bevezetni. És meg kell érteni, hogy a foglalkoztatási és szociális politikák ötödik pillért jelenthetnek, és kell, hogy jelentsenek egy koordinált, egységes európai politikában. Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólaltok, és örülök, hogy az Ekon Bizottság elé is kerül ez a jelentés. Igen, mély jellemzésre van szükség. Itt mert az első oldalon szerepel, hogy ez a munka, amit ma megkezdünk, ez azt szolgálja, hogy egy valódi framework, egy valódi keretrendszer alakuljon ki, ami a gazdasági, szociális, költségvetési és banki kérdéseket együtt kezeli. A Fáronpol jelentést a Posted Workers, ugye a kihelyezett munkálók szempontjából is figyelembe kell venni. A bizottság többször el is mételte, hogy az egyensúly hiány igen komoly a gazdaság és a szociális kérdésekben. Sokszor ez nagyon komoly akadályt is jelent az európai tevékenységek szempontjából, úgyhogy Bauer asszonynal egyetértek. a szociális kérdéseket úgy gondolom, hogy egy lapon kell kezelni a gazdasági bank és egyéb kérdésekkel ugyanannyi figyelmet érdemelnek, amit talán utopisztikus, de hát ha nem merünk nagyot álmodni, akkor nem sikerül majd változásokat sem elérni. Köszönöm a figyelmet, elnök asszony. A szocialista képviselőcsoportnak egyébként nagyon fontos nem csak az, hogy emlékeztessünk a Fáronpol jelentés tartalmára, hanem ki is egészítsük azt, illetve egy olyan kérdés is, ami a múlt heti vitában szóba került, nevezetesen, hogy Európában jelenleg gazdasági válság és szociális válság zajlik, és emellett hatalmas politikai válság is van. És a politikai válság megoldása nélkül nem oldható meg a gazdasági válság sem. Ugye megtört a szolidaritás Európában, megszakadt a szolidaritás, és reményt kell biztosítani az emberek számára, és ambícióra van szükség az európai vezetés részéről. Tudomásul kell venni, foglalkozni kell az a kérdéssel, hogy a, a szociális paktum válságban van megtört. Az volt a szándék, korábban, hogy az összes részvevő, ugye a munkaadók, munkavállalók, polgárok, a központi államok, az Európai Unió peremén levő államok érdekeit mind összehangoljuk, összeegyeztessük, de ez a folyamat, ez lehetetlenné kezd válni. Nem csak a közös pénzről beszélek itt, hanem a gazdasági, költségvetési, adópolitikák, szociális politika összehangolásáról is. Szeretném kiemelni, hogy rendben van, hogyha a makroekonomiáról beszélünk, vagy a munkanélküliségről, vagy a fekete gazdaságról, egyebekről a Fáronpolya jelentésben, de a legfontosabb, azt gondolom, az az, hogy ki emeljük, azt, hogy milyen válságba került, sőt, tulajdonképpen megsemmisült ez a szociális paktum, amit az imént említettem, ami pedig az Európai Unió egyik alapgondolata és alap értelm, értéke volt. Köszönöm szépen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Szeretne valaki még hozzászólni? y a quelqu'un de la commission qui souhaite intervenir? Esetleg az Európai Bizottság képviseletében valaki. thank you, Madam Chair. Um, for the Commission, I would... Köszönöm, elnök asszony, az Európai Bizottság nevében szeretném üdvözölni ezt a véleményt, illetve a jelentéstervezetet. Európában mindannyian azon dolgozunk, hogy ezt az ambiciózus célt elérjük, hogy a gazdaság és monetáris uniót kiteljesítsük, teljesen képítsük. Nagyon sok minden forog itt kockán, nagy a tét, és össze kell valahogy a rövid távú és a hosszú távú célokat, kívánalmakat egyeztetni. Ebben a kontextusban fontos az is, hogy elkerüljük, hogy akadályokat gördítsünk a gazdasági, a GMO működése elé. Csak ismételni tudom, amit Barroso úr mondott a múlt héten, és amit már itt többen felidéztek, a gazdaság és szociális modell tekintetében. A szociális modell legalább ugyanolyan fontos, mint a bank szabályozás. Talán ezt másképp is mondhatjuk, a bankoknak a feladata az, hogy a társadalmat szolgálják. Missions view. Az Európai Bizottságnak ez volt a véleménye mindig is és az Európai Bizottság kezét ez vezérelte az elmúlt években a kezdeményezések elkészítése során, hogy a gazdasági kormányzás javításával ahhoz járuljunk hozzá, hogy a foglalkoztatás javuljon, a növekedés beinduljon, és az európai szociális modell valóban az európai versenyképesség szerves részét képezhesse. Emellett még szeretném azt is hangsúlyozni, hogy osztjuk azt a véleményt, hogy a munkaerő mobilitás javítása, a nyugdíjak hordozhatósága fontos része annak, hogy előre mozduljunk, hogy javuljanak a dolgok. Az döntésről ön elnök asszony és Rén biztos úr beszéltek. Szerintem a jelenlegi szerződéses keretben ez nem feltétlenül megoldható. De mi újra és újra elmondjuk, hogy ebben a nehéz helyzetben arra van szükség, hogy az Európai Parlament garantálja a demokratikus elszámoltathatóságot európai szinten, amikor és ahol erre szükség van. Köszönöm. Une question, c'est que vous nous disiez, parce que moi j'ai exposé clairement comment est-ce que le Parlement européen... Euh, Nos, én euh, világosan közöltem, hogy az Európai Parlament hogyan szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni, de majd az végén visszatérünk rá. Szeretnék felkészülni az évvégén a csúcson tartandó vitákra, a Bározó is a nagy ugye, áttekintő beszédében már mm, előkészíti a terepet az utódjának, aki majd a szerződésekre felkészül. A DJ Employment az ecofin hogyan működik együtt? Erre lennék kíváncsi. Hogyan áll ez a vita? Hogyan készülnek a bizottságban? Ki fog ezen dolgozni? Milyen javaslat találnak majd elő a vitára? és a Employment szemszög megközelítésére lennék általánosságban kíváncsi, nagyon hasznos lenne tudni, hogy hogyan készülnek és hogyan állnak hozzá a vitához. Yeah, I'm afraid that I cannot... Attól tartok, hogy nem tudok a foglalkoztatásügyi főigazgatóság nevében szólni, hiszen az ECFIN eh, gazdasági pénzügyi főigazgatóságot képviselem, de annyit elmondhatok, hogy természetesen a két oldalú tárgyalásokban részt veszünk, az elnök is, elnökünk is, az Európai Tanács, Európai Központi Bank és az Eurogroup vezetésével e, segíti ennek a jelentésnek az elkészültét, elkészülését. Talán túl korai lenne konkrétumokba menni. Ez idáig az Európai Bizottság a bankunióra vonatkozó javaslatait benyitotta, illetve konkrét javaslatokat az egységes felügyeleti rendszerre vonatkozóan, amely a válság kontextusában, illetve a Június Európai Tanács döntése értelmében, amely az állam és a bankok közötti kapcsolatot elvágná, és az egyik legveszélyesebb negatív feedback kört megszüntetni. Azt hiszem, hogy a bankunió és az egységes felügyelet. Igen, igen, értettük, szakítja meg az elnök asszony a hozzászólót. E e. A, az ECFIN főgazgatóság volt képviseli, de ebben vezető szerepet játszanak, de azt nem mutatja, hogy a foglalkoztatásügyi főgazgatósághoz semmi köze, hiszen az ő véleményét is nyilván meghallgatják. Barozó úr nagy nyilatkozatot tett, hogy az európai versenyképesség részét kell képezni az európai szociális modell. Az ECFIN főigazgatóság nyújtja ugyan be eh, formálisan eh, a komisszároknak, a biztosoknak ezt a javaslatot, de hát eh, tudjuk, hogy kinek mi a feladata. Köszönjük. Uh, thank you, President. Lambert asszony. Köszönöm, elnök asszony az ön által elmondottakhoz csatlakozva felmerül bennem a kérdés, hogy mikor várható az, hogy Andor biztos úr ellátogat hozzánk, és talán a következő koordinátorülésen is beszélhetünk erről. Hogy hogyan folyik a kapcsolattartás. Euh, non, de toute façon, on a prévu de... Andor biztos úrt várakozásaink eh, szerint a Strasburgi koordinátorok ülésén, nyílt ülésén látjuk vendégül. Elsősorban a 2013-as prioritásokról beszélnénk, de hát bármi mást felvehetünk. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a napirendi ponthoz. Tudom, hogy nagyon szorosak a határidők, viszont Bauer asszony, eh, a tét is nagy. Arról van szó, hogy az Európai Parlament plenárisa elfogadjon valamit időben ahhoz, hogy még eh, azt, annak legyen értelme a, a novemberi eh, rendkívüli eh, csúcs előtt. A Gazdasági és Monetáris Bizottság is átírta a munkarendjét, és Október 15-én fognak ott szavazni, oda is csak angolul lehet benyújtani módosítókat. Hogyha mi 9-én szavazunk, akkor eh, az eh, igazából fontos lehet. Ugye mm, nem vagyok benne biztos, hogy eh, ha elhalasztanák a, be, a határidőt, akkor az sokat segítene, de hát a, a folyamat során tudunk egyeztetni, tárgyalni. Na jó, akkor legyen 24 helyett 25 a határidő, már csak azért is, hogy az önök módosítóival tudjunk valamit kezdeni. Ennél többet nem tudok felajánlani ennél az egy napnál. Többet, mert valahogy a kompromisszumos módosítókat is még tető alá kell hozni. Gondolom harmadika? Nem. Második a környékén? Nagyon szorít bennünket az idő, Bauer asszony, de hát ennyit tudok javasolni. 21 helyett 25. Amit elfelejtettem az elején megemlíteni, több dolog is volt egyébként. a Gazdaság és Monetáris Bizottság véleményéhez szeretnénk mi is valami háttért adni, például azt, hogy a jelenlegi szerződéses keretben a 9-es cikken eh, túl mutatva kell. Nem igazán eh, tulajdonképpen arról folyik majd a vita decemberben is, hogy a jelenlegi szerződéses keretben, amiért egyébként nem rajongunk, mit lehet tenni, vagy esetleg hogyan lehet ezt megváltoztatni. Talán önök is látták, hogy egy kontaktcsoportot hozott létre a négy elnök részvételével, a mi parlamentünk elnöke, akik majd az állandó bizottságokon túl az Európai Parlamentet képviselik majd, de erről majd bővebben is beszámolunk, amikor további részleteket tudunk meg. Főként akkor, amikor a munkákat is befolyásolja ez majd. Ha ezzel kapcsolatban nincs másiknek mondani valója, tehát a módosítók benyújtásának a határideje csak angol nyelven, 25-e dél 12 óra, október 8-án tárgyaljuk a bizottság ülésén a kompromisszumos módosítókat, a módosítók és kompromisszumos módosítók között nem tudunk különbséget tenni, tehát 8-án tárgyaljuk őket, 9-én szavazzunk ezekről, és reméljük, hogy a Gazdaság és Monetáris Bizottság figyelembe veszi majd a véleményünket. A következő napi rendi pontunk 23-as számot viseli, megadom Szerkesz úrnak a szót, a saját kezdeményezés jelentés, a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció, a szerkezet átalakítás előrejelzése és kezelése hangzatos címet viselő eh, jelentésről van szó. 78 módosító érkezett. Nem, bocsánat. 418, bocsánat. Parancsoljon szerkesztő. Merci, madame président. <coughs> Effectivement. Köszönöm, elnök asszony. Valóban 418 módosító készült, ez pedig már így jelzi, még mielőtt ugye el tudtuk volna olvasni ezeket a lefordított változatban, hogy láthatjuk, hogy mennyire bonyolult ez az egész téma, és azt is láthatjuk, hogy mennyire nagy jelentőséggel bír, és ezt bizonyítja az a tény, hogy ilyen sokan terjesztettek elő módosítókat. A saját kezdeményezésű jelentésen kívül összetett, az elmúlt hónapok során az Európai Szakértői Hálózattal álltam szoros kapcsolatban. Ők az utóbbi tíz évben a bizottságot, a tanácsot és a tagállamokat látták el tanácssal. egy nagyon fontos probléma kezelése során. Ugye olyan eszközöket kell előterjeszteni, amelyek által megküzdhetünk ezzel a nagyon komoly kihívással, a szerkezet átalakítással, a globalizáció által képviselt kihívással, mert ez nem jelentheti azt, hogy az ipari Európa mint olyan elnéptelenedik, a régiókban elvesznek a munkahelyek, azok, amelyek egy hosszú évszázadon keresztül épültek fel, és úgy tűnik, hogy ha nem orvosoljuk ezt a helyzetet, akkor a körülményekből kifolyólag kihelyeződnek a különböző vállalkozások. Csak az utóbbi években a munkahelyek az iparban létrehozott munkahelyek 10%-a veszett el. A banki szolgáltatások, a turizmus szempontjából, de hát nem lehet ez Európa célja, és éppen ezért ebben a jelentésben amellett tesszük le voksunkat, hogy orvosoljuk Európa helyzetét mindannyian az összes európai országot előbb vagy utóbb az utóbbi években sújtja ez a munkanélküliség. A legutóbbi adatok ismeretében már azt láthatjuk, hogy maga Németország és, és az Egyesült Királyság is kezd élen járni a munkahelyek tönkretétele szempontjából. Ez tehát egy olyan kihívás, amely globális szinten jelentkezik és ennek nagyon súlyos gazdasági, szociális következményei is vannak, de stratégiai szempontból, politikai szempontból, sőt, még abból a szempontból is komoly jelentősége van, hogy majd Európa a jövőben a nemzetek porodján milyen szerepet tölt be. Ez a több mint 400 módosító pedig a helyzet javítására törekszik. Ahogy említettem, az elmúlt hónapok során a tervezett kidolgozása során szakértőkkel, a bizottsággal, biztosokkal, a bizottság elnökével is felvettem a kapcsolatot, a tanács soros elnökségével is egyeztettem, beszéltem a szociális partnerek képviselőivel, a Business Europe-pal folytatott párbeszéd, elismerem, hogy rendkívül nehéz volt, mert mielőtt beszéltek volna velem, ők már kezdtek kidolgozni egy olyan stratégiát, ami nem javít a helyzeten. Ők kezdettől fogva úgy döntöttek, hogy ez a jelentés nem fog megszületni, nem, látja, nem, lesz, nem fog elkészülni, úgyhogy nem számítottak arra, hogy az Európai Parlament aktív szerepet vállal ebben a nagyon fontos fejezetben. Az európai ügynökségekkel, a Dublini ügynökséggel is felvettem a kapcsolatot, és ezek alapján dolgoztam ki különböző módosító indítványokat. És vannak olyan módosítók, amelyek azt hiszem, hogy kompromisszumok alapját is képezhetik. Szeretném hangsúlyozni, hogy az a célunk, hogy jövő csütörtökön az árnyék előadók, most csütörtökön az árnyék előadókkal is egyeztessünk, de ez csak a folyamat kezdete. Említette az elnök asszony, hogy október 9-én már nem fogunk erről szavazni, így tehát gyakorlatilag egy olyan dokumentumot dolgozhatunk ki, amely óriási hozzáadott értéket képvisel a parlament számára. Három egyetem is támogatja ezt, és így nem csak a tényeket tudjuk elemezni, hanem felvázolhatjuk azt, hogy mit jelenthet egy ilyen európai kezdeményezés, az összes európai kezdeményezés, melyek lehetnek a jogalkotási, a nem jogalkotási elemek. Ez a dokumentum a jövő héten rendelkezésre áll majd, és a 9-én megtartandó ülésünkön kerül sor majd az ismertetésre, amikor eredetileg szavaztunk volna. Szeretnénk tehát megközelíteni most ezt a problémát, ezt a problémát, ezt a komoly kihívást, amelyet a szerkezet átalakítás képvisel Európában. Meg kell néznünk, hogy mi az, ami jól alakult a múltban, mi az, ami nem. Azt hiszem, hogy ez alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy mit kellene tenni. Két részre mondható ez a jelentés. A második részben a bizottság felé megfogalmazott ajánlások szerepelnek. Azt hiszem, hogy ezek komolyabb nehézségeket nem vetnek fel. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy mely lehet az a jogalkotási aktus, amely alapján végrehajtható lenne ez az anyag. Megvilágítjuk a helyzetet a különböző perspektívákból, van, aki ugye irányelvet szeretne, van, aki pedig pusztán ajánlások vagy nem kötelező érvényű jogalkotás pártfogója. Érdemes lenne tehát megvitatnunk azt, hogy mit tegyünk, annak érdekében, hogy a szerkezet átalakítás szociális szempontból felelősségteljesebb legyen Európában. Ez a dokumentum második része. A dokumentum első részében pedig a jogalkotási aktus természetéről kellene vitáznunk. Én úgy gondolom, hogy egy európai szintű jogalkotási aktusra van szükségünk, egy kötelező érvényű irányelvre, ami kötelező érvényű kell, hogy legyen, hiszen a többi opciót már kipróbáltuk. Az ajánlások nem vezetnek eredményre. Vannak nagyon hatalmas aszimetriák Európában, és mivel hiányzik egy európai szintű norma, amely a jogalkotási hézagokat kiküszöbölhetné. Gyakorlatilag mindennek az eredménye az, hogy európai szinten képtelenek vagyunk fellépni a nemzeteken átnyúló szerkezett átalakításokkal. Hogyha olyan jogalkotást dolgozunk ki, amely nem teljes körű, akkor én személy szerint úgy gondolom, hogy ez nem lesz célra vezető, egy irányelvre van szükségünk, még akkor is, hogyha ebben csak a minimumot határozzuk meg, de tiszteletben kell tartanunk mindenképpen a szubszidiaritás elvét, a tagállamok és a szociális partnerek előjogait, de úgy gondolom, hogy az európai iránymutatás több kell, hogy legyen, mint az, ami az elmúlt tíz év során született. Szerintem nem elég, ha visszatérünk a tíz évvel ezelőtt kidolgozott zöld könyvhöz, az volt a kiinduló pont, mert a megtett úton nem értünk el eredményeket. Nem szabad, hogy engedjük, hogy a piacon a részvényesek döntsék el, hogy mi legyen az ipar sorsa Európában. A módosító indítványokban felvázoltam a legfontosabb problémákat, amelyekkel szerintem foglalkoznunk kell, és majd ha az árnyék előadókkal egyeztettünk, akkor megvitathatjuk talán a többi módosítót. Azt hiszem, hogy a jelentésem a szakértők körében különböző aggodalmakat vetett fel és ez alapján dolgoztam ki 20 módosítót. Ezen aggodalmakat indokolta az is, hogy különböző árnyaltabb megközelítésekre van szükség. Ezek implicit módon szerepelnek a jelentés tervezetben. Én pedig arra törekszem, hogy ezeket explicit módon nevezzük néven, Az első probléma az a hatállyal kapcsolatos. Ugye tudják, hogy én nagyon korlátozott hatályt szerettem volna, ami a vállalatok számát illeti, de szeretném ezt kiterjeszteni, ami a munkavállalókat illeti. Így akár az európai munkavállalók, az iparban dolgozók 25%-ára kiterjeszthetjük mindezt. Ugyanakkor jöttek olyan javaslatok is, amelyek arra vonatkoztak, hogy miért nem terjesztjük ki még inkább a kört, hogy az vonatkozzék a KKV-kra is volt, aki azt akarta, hogy ne szabjuk meg az érintett munkavállalók számát azon vállalatokban, ahol szerkezet átalakítás történik. Ezt is meg lehet vitatni, nem hiszem, hogy ez egy alapvető kérdés volna, de szerettem volna leszögezni, hogy egy európai minimális normáról van szó a 136-os módosító, ebben szerepel az, hogy itt egy küszöbről van szó, amiért nemzeti szinten lehet, lehet csökkenteni, lehet lejjebb vinni, ennek nincs semmiféle akadálya, hogy ez az 500 dolgozós határ, ez csökkenthető, hogyha a szociális partnerek vagy a nemzeti jogalkotó ezt szükségesnek ítéli. Úgy tűnt, hogy a kezdetben nem volt a jelentésében semmi, ami erre a rendkívül komoly realitásra utalt volna. Pedig itt a közféra szerkezet átalakításáról is szó van. nem csak kizárólag a közférában dolgozókra gondolunk, de valóban ez egy hézagott jelentett a jelentésemben, és ezt kívánom orvosolni a 119-es módosítóval, amelyben utalok arra, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek szerkezet átalakításnak vannak kitéve, és semmi sem indokolja azt, hogy őket kiemeljük ebből a hatályból, hogy az európai beavatkozás rájuk is vonatkozzék. Aztán a szerkezet átalakítás rendkívül bonyolult, van több mint hét európai irányelv, amely bizonyos mértékig vonatkozik a szerkezet átalakítással kapcsolatos problémákra is. Ennek eredményeképpen ez a saját kezdeményezésű jelentés nagyon bonyolultan kapcsolódik ezen irányelvekhez. Ezt főleg a szakszervezetek nehedményezték. Ugye van a tájékoztatásra vonatkozó irányelv, az Európai Üzemi Tanácsra vonatkozó irányelv, és mindez a szét darabolt helyzet nehez, nehezíti azt, hogy egységesen lépjünk fel. Erre is kitérek egy módosítóban, a 155-ös módosítóban például definiáljuk, hogy a konzultáció mit jelent, ki kell ezt terjeszteni az Európai Üzemi Tanácsra, aztán ott van a 255-ös irányelv, 255-ös módosító, amely említi azt, hogy a tájékoztatás hogyan kapcsolódik össze a nemzeti jogalkotással. A szakszervezetek aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a saját kezdeményezésű jelentésben minimális szabályokat kívánunk rögzíteni, mert ezáltal nehezé, nehez, nehézé válik ennek a helyzetnek a javítása későbbiekben. Van egyfajta záradék, amely tipikus az európai jogalkotásban, Ugye ez nem akadályozza azt, a tagállamokat abban, hogy szükség esetén kedvezőbb jogalkotást hozzanak. Ugyanígy tiszteletben kell tartani a nemzeti jogot is, és ebben a vonatkozásban szeretném leszögezni, hogy ugye a 47-es módosító, valamint egy új preambulum bekezdés rámutat arra, hogy teljes mértékben ezt tiszteletben tartjuk. Itt egy irányelvről van szó, csak akkor kell alkalmazni ezt, hogyha a tagállamokban nincs egy egyenértékű védelmi szint. A 152-es módosító pedig a szerkezet átalakítási műveleteket definiálja. Itt ez nem ütközhet a nemzeti jogba. A 18-as módosító olyas valami, amit egyesek szintén fontosnak tartottak, és amiképpen nem akarok a vállalatoknak problémákat okozni, illetve a nemzeti jogalkotásra nézve sem. A 213-as módosító ugyanerre a témakörre vonatkozik, bizonyos tagállamok állandó képviseletei hangsúlyozták hogy mindenképpen lényeges a nemzeti jogot tiszteletben tartani, mert vannak bizonyos országokban az elavult ipari létesítményekre vonatkozó jogszabályok, és a 312-es módosító pontosan erre vonatkozik. Aztán ugye a bizalmi jelleg, ez is a nemzeti jog alapján van definiálva, a tagállamok és az érintett felek fogják ezt meghatározni. Végezetül elnök asszony, van négy olyan módosító, amely elég jól tükrözi szándékom szándékaimat, illetve ennek a javaslatnak a szellemiségét egyensúly megteremtésére törekedtem. A Business europe egyeztettem. A Flexicurity. A Flexicurity ugye nem a legjobb pillanatát éli most, de egyensúlyt kell teremtenünk azon rugalmasság között, amelyet a vállalatok igényelnek, és azon biztonság között, amelyekre a munkavállalóknak szükségük van. Egyensúlyt kell teremtenünk tehát a rugalmasság és a biztonság között. Ezt nem szabad semmiképpen sem elvetni a szerkezet átalakításoknál. A 84-es módosítóban azt akartam megfogalmazni, hogy a vállalatok megértsék azt, hogy nem ellenük dolgozunk, hanem az a célunk, hogy az ő érdekükben is definiáljuk a szerkezetátalakításokat. A szerkezetátalakítás mindig a vállalatok fenntarthatóságát és hosszú távú versenyképességét kívánják ösztönözni. Tehát ehhez kell nyilván egyfajta rugalmasság, ugyanakkor azt is el kell ismerjük, hogy a munkavállalóknak biztonságra van szükségük, joguk van képzéshez, joguk van támogatáshoz. A 93-as módosítóban persze a munkavállalókra nézve is meghatározzuk azt a kötelezettséget, hogy képzésben vegyenek részt. A munkavállalókra nézve is van tehát egy ilyen fajta kötelezettség, hogy elfogadják azt a képzést, amelyet felajánlanak a vállalatok. Meg kell, hogy értsék a rugalmasság szükségességét és a szakszervezetek kérték, hogy legyen egy olyan módosítős, amelyben indokoljuk a szerkezet átalakítás szükségességét európai szinten nincs egy európai információs rendszer a szerkezet átalakításról. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Az utolsó módosítóban arra törekszem, hogy egy európai információs rendszert hozzunk létre, amely alapján jobban tudunk dolgozni, és remélem, hogy a következő ülésen ezt részletesebben megvitathatjuk mert több millió európai polgár számára ez létfontosságú kérdés. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük. Fontos mindent elmondani, amiért leírt az ember a jelentésében, de az is fontos, hogy mindenki másnak megadjuk a lehetőséget, és 5 percünk maradt csak. President. Bueno, en realidad yo no voy a entrar en el... Köszönöm a szót. Nos, hát én nem szeretnék belemenni a módosítók vitájába, azt gondolom, hogy ez még korai a helyzet, még össze kell ülni előtte. Ahogy Alejandro Szerkesz is elmondta, ez a jelentés igen összetett, rendkívül fontos, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz, hogy megállapodásra, egyetértésre jussunk. Úgyhogy rendkívül örülök annak, hogy elhalasztották november ezt a dolgot, így megszülethetnek ezek a fontos kompromisszumos módosítók. Azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanazok az érdekei, ugyanazok a céljai, meg kell védenünk az európai vállalkozásokat, nem akarjuk, hogy el kelljen költözniük, de természetesen alaposan át kell vizsgálni a javaslatot, annak érdekében, hogy végül aztán mindenki mellette szavazhasson. Világos, hogy vannak bizonyos kételjek azzal kapcsolatban, hogy szerencsés lenne -e esetleg irányel formájában megalkotni ezt a jogszabályt, vagy valamilyen más jogszabály formájában. Erről is még azt gondolom meg kell állapodnunk, lehet, hogy ajánlás lesz belőle, de jó néhány kolléga ellenzi azt, hogy irányelv legyen belőle, meglátjuk, hogy sikerül-e megállapodni velük. Minden esetre biztos, hogy szükséges, hogy bevezessünk minden országra nézve valamilyen minimális normát, minimális követelményt, de a dolog nem könnyű minden államban más normákra lehet szükség, de azonos minimum szabályokat be kell vezetnünk. Minden esetre sokat dolgozzunk ezen a kérdésen. A néppárt szóvivője vagyok ebben a témában, úgyhogy elmondhatom, hogy az együttműködés igen intenzív, és igyekszünk konszenzusra jutni annak érdekében, hogy jóvá hagyhassuk, támogathassuk ezt a rendkívül fontos kezdeményezést. Úgyhogy én mindenképpen nyitott vagyok a többi frakcióval való egyeztetésre. Szeretnénk konszenzusra jönni, jutni, mert fontosnak tartjuk a kérdést. És szeretnék gratulálni a véleményhez. Az előadó ezen rendkívül sokat dolgozott, nagyon fontos számára a kérdés, és igyekszik mindenkivel meglapodásra jutni. Köszönöm, elnök Merci, Monsieur Cassin, puis Madame Cornelis, Monsieur Cassin. Köszönjük. Kecsin úr. Dear Chair, dear Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, nehéz nem tiszteletben tartani eh, azt a jó szándékot, amely készítette, vezette az előadón kezét. célunk hasonló, a szerkezetváltást lehetőleg kevesebb fájdalommal levezényelni. Ugyanakkor nem igazán, nem teljesen osztjuk a véleményünket a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Komoly a véleménykülönbség, amikor arról beszélünk, hogy a szerkezetváltásban részvevő cégekről beszélünk. A szerkezetváltás az nem, a, nem ördögtől való dolog, az egy teljesen normális üzleti folyamat, amelynek célja az, hogy termelékenyebb, jövedelmezőbb legyen a gazdasági tevékenység és a gazdasági környezethez jobban alkalmazkodjon. Gyakran természetesnek veszik, hogy a cégek jól működnek, ugyanakkor eh, hosszú távon a cégek érdeke a szerkezetváltás, ugyanakkor kritikus eh, helyzetben, hogyha ezt kötelezővé teszük, rövid távon tönkretehetik a cégeket. Mivel a munkanélküliség több tagállamban igen magas szinten áll, nem várhat, nem néz, nem csak a hosszú távú foglalkoztatás célja kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, rengetegen keresnek Európában állást, bármiféle állást, és nem válogathatnak. Ezért mi sem válogathatunk. Végső soron csak egy jövedelmező, eh, rentábilis cég biztosíthatja azt, hogy a szerkezetváltás úgy eh, folyjon le, hogy eh, ne kellene emberek tömegét szélnek engedni, hiszen a cash flow és az üzleti mérleg e, egészséges mi volt a garantálja azt, hogy a jövőben is e, fennmaradhasson a cég. Egy rugalmasabb megközelítésre van szükség, ezért a kiindulási pontunk az, hogy a jelentésben szereplő ajánlások e, jelentős része inkább bevált gyakorlatként vezethető be, de kötelezően ne várjuk el az üzleti szereplőktől. A munkavállalók védelme nekünk is e, természetesen célunk, fel kell őket készíteni az új üzleti folyamatokra. Ugyanakkor úgy kell ezt megtennünk, hogy az európai cégek számára ez túlzott terhet ne jelentsen, hiszen e, ezen a ponton körültekintően kell eljárnunk. Jó néhány módosítót nyújtottunk be a Kecskötöbbi frakció de építő jellegű párbeszédben mindenféle szívesen részt veszünk. A meghosszabbított eh, határidőket üdvözöljük, hiszen a kompromisszumok kidolgozásának ez az egyik fontos előfeltétele. Cornelissen. Köszönjük a csinúr Cornelissen asszony. Um, yeah, I must say I'm a, I'm a little uh, disappointed. Kissé csalódtam a liberális barátaink hozzáállásában Um, to say that we cannot be... Azt kell, hogy azt hallani, hogy nem válogathatunk hogy a munkahelyek között, ezért uh, azt kell, hogy mondjam, hogy már pedig tisztességes munkahelyeket szeretnénk. És uh, a munkahelyeknek mindig tisztességeseknek kell lenniük, rendes, tisztes munkahelyet kell teremtenünk. A munkavállalók védelme irányuló intézkedésekről azt mondta, hogy amennyire ezek racionálisak, támogatni tudják őket. Hát nem tudom, hogy önök mit tekintenek racionálisnak, valószínűleg nem túl sok intézkedés, de hát majd meglátjuk a kompromisszumok kidolgozásánál, hogy mi az, ami szám, önök számára elfogadható. A szerkezetváltás önmagában nem ördögtől való, ebben egyetértünk, egy dinamikus gazdaságban valóban így van, a cégeknek is dinamikusnak kell maradniuk, hogyha a zöld gazdaságra szeretnénk eh, Eh, átállni, hogy azt mi szeretnénk, akkor ehhez a szerkezetváltás elengedhetetlen. Ugyanakkor minimális normákra szükség van a tekintetben, hogy ebben a kontextusban a munkavállalókkal hogyan bánnak, hiszen a, annyira eltérnek a tagállamok között a gyakorlatok, hiszen egyes tagállamokban eh, szociális terv, eh, ilyen-olyan juttatások, átképzés, munkahelykeresési támogatás mind-mind szerepel, Más országokban pedig 6 héttel előtte kell mindössze szólniuk, hogy egy bizonyos hétfőn már nem kell bejönniük. a munkavállalók bizonytalan helyzetbe kerülhetnek ezáltal, és a globalizációs kiigazítási alap keretében mi álljuk a cehet olyan cégek esetében is, ahol igen kis szerepet játszanak, máshol országokban pedig eh, maguk a cégek állják ennek a, eh, ezt a számlát. Szerkasz úr jelentés tervezetének nagyon örülök, hiszen a minimális tónak bevezetése valóban kívánatos, bizonyos tekintetben azonban többet szeretnénk, például a politikai végrehajtatóság, megvalósíthatóság fontos szempont. Remélem, hogy az Európai Bizottság, akinek a térfelén most pattog a labda, előbb-utóbb valamilyen saját javaslattal áll elő, Óriási politikai, ideológiai csata várható, ha megérkezik ez. Ezért most a lehető legnagyobb többséggel kellene elfogadni ezt a, a ezt a jelentést, és Kacsin úrral pedig a folyosón kell majd egyeztetni, hogy hát ha ő is támogatni tudja majd ezt a jelentést. A tolmács sok ideje lassan lejár, mondja az elnök asszony, ezért egy percet adok szerkeszónak. Para agradecer las ofertas de diálogo, no caerán en, sato, en saco Nos, elnök asszony, egy percben fogok beszélni. Kénytelen leszek megvágni az utolsó felszólalásomat, amit előkészítettem. Egy héttel ezelőtt Barozó úr azt mondta, hogy a globalizáció miatt Európának egységesebbnek kell lennie, és a tempót nem a leglassabbakhoz, a legvonakodóbbakhoz igazítjuk majd. Joseph Toll mondta ugyanazon az ülésen, hogy Európának európaibbnak kell lennie, és szociálisabbnak kell lennie. Kostas úr eh, föderációról beszélt a polgárok föderációjáról, ami ugye nem nemzeti színű, szintű. Nos, hatalmas kijelentések ezek, erősíteni akarják Európát, a polgárokkal akarnak úgymond szerződésre lépni, ez a legitimitásról szól, és Európa jövőjét meg a, meghatározza, azt gondolom, hogy nem szabad vonakodni, nem szabad halogatni, lépni kell. Köszönöm. Je disais donc sur cette base d'un esprit de Az aktív együttműködés szellemét érzem kibontakozni. Október 9-én kerül sor az cserére. A hozzáadott európai érték. beszélünk ebben a házban, ami roppant érdekesnek ígérkezik. A módosítókat is ekkor tárgyaljuk remélem kompromisszumos módosítokat, hogy rendkívül ülésen fogjuk november 5-én vagy 6-án elfogadni, tehát szavazni. nem az alkalmat, hogy bejelentsem, hogy napirendünk végére értünk, de meghívok most mindenkit. Bozica, Bozicától elköszönünk egy kocintás formájában az Imko bizottságba távozik, de remélhetőleg ettől még eh, ettől még nem romlik eh, az életünk. Köszönöm még egyszer, tehát akkor kint találkozunk a